Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Kedves barátaim, hölgyeim uraim, kezdjük. We have uh, the agenda here. Eltünk van a napi rend, ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani a lett elnökség kérése miatt. A rájuk vonatkozó pontot zárt ajtók mögött fogjuk folytatni, ezért fél hat körül lesz egy rövid szünetünk, hogy utána az zárt ülést tarthassunk. Aztán kérdezem, hogy megoldható lenne a liberálisokhoz és a szocialistáknál kell megjelennem holnap a tárgyalások miatt. Ugye próbált tudtuk az én jelentésembe röviden, vagy próbáljuk bevenni. Tehát ha jó lenne, hogyha ma délután tudnánk erről beszélni, a balkáni jelentésről. Talán az egyik kolléga holnap reggel be tudja mutatni ezt a jelentést én helyettem, mert én ugye nem leszek itt. Utána akkor most nincs itt. Jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk oldani. Fontosnak tartom, hogy a holnap elmenjek. Jegyzőkönyvek elfogadása van ezzel kapcsolatban valami? Nem. Aztán elnök közleményei semmi. Ez az tanácsi Oroszországgal kapcsolatos dokumentum, amit elvileg mindenki megkapott kérdés, hogy ezt is meg tudjuk-e beszélni, illetve tényleg oda tudjuk-e adni a tagoknak. Ez mindenkinek jó lenne, amikor majd a lett elnökséggel egyeztetünk fél hatkor, hogyha megvan hozzá az eszköz, hogy kinyomtassuk, akkor jó lenne, hogyha a szakbizottság tagjai megkaphatnák ezt a dokumentumot. Mert úgy gondoljuk, hogy a vita egyik fő témája úgyis ez lesz hiszen ez a mai külügyminiszteri tanácsülésnek is a témája. Aztán előadási jelentés, Sárszánok nincs itt, megérkezett? Akkor uh, Sárszánokkal kezdjük. Lehet ezt holnap, Sársz? A barátom vagy. Meg Alistair szó, Szerbia. Good afternoon. Thank Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a Szerbiáról szóló haladási jelentést. Ez nem csupán az első ilyen állásfoglalás tervezet, hanem az én első jelentésem is Szerbiáról, akinek jelentéstevője vagyok. Nagyon sokszor voltam Szerbiában novemberben, egy hetet tartottam, ott találkoztam Vucic miniszterelnökkel, Dacic külügyminiszterrel találkoztam, az ellenzék képviselőivel, a gazdasági élet képviselőivel és a civil társadalom képviselőivel. Nagyon sok mindent hallottam Belgrádban, Újvidéken, és ezek mind befolytak a jelentésemben. 24 bekezdésből 6 oldalon foglaltam össze a tapasztalataimat. Hogyha visszanézünk 2014-re, akkor ez az év nagyon fontos év volt Szerbia számára, hiszen eh, január 21-én kezdődtek a csatlakozási tárgyalások, és volt egy EU-Szerbia kormányközi konferencia is. A technikai folyamatok is zajlanak, és már 26 fejezetet tárgyalunk. A átvilágítás azt mutatta, hogy a szerb kormányzat komolyan fáradozik. Vucic miniszterelnök el eltökélt az európai integrációs folyamat mellett, és hajlandó a szükséges gazdasági és szociális reformokra. Szerbia a whistleblowerekről, a tipadókról is elfogadott egy törvényt, ugyanígy, mint a csőd törvényt is módosította. Azonban az európai jogalkotás teljes átültetése a sikeres integrációs folyamat előfeltétele. Szeretnék négy pontot kihangsúlyozni. Először is a jogállamiság. A szerb kormányzat eltökélt, hogy fellépjen a korrupció ellen. Azonban eh, nagyon sokat kell még fáradozni azért, hogy megfelelő jogi környezet jöjjön létre a korrupció ellenes harc érdekében. Szeretném kihangsúlyozni az ellenzék jogainak garantálását. Pillanatnyilag túl sok törvényt fogadnak el sürgősséggel, amely nem engedi meg azt, hogy megfelelő módon konzultáljanak az érintettekkel. Ezen kívül Belgrádban sokan aggódnak amiatt, hogy a szabadságot Szerbiában korlátozzák. A média szabadsága alapvető demokratikus elem másodszorban a gazdaság. Bátorítanunk kell a szerb kormányt és a szerb hatóságokat, hogy további strukturális gazdasági reformokat hajtsanak végre. Nagyon fontos az, hogy kedvező befektetési körülmények jöjjenek létre a munkahelyteremtés érdekében. Ehhez tartozik természetesen a fiskális konszolidáció is. Lényeges, hogy a jogrendszer is erősödjön. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Szerbiában az árvizek 2014-ben nagyon negatívan befolyásolták a gazdaságot és természetesen az ott élő embereket is. A harmadik pontom a külpolitika. Itt világosak a szabályok. A tagjelölt országoknak alkalmazniuk kell a külpolitikájukban és az európai vívmányokat. Szerbiának történelmileg is nagyon szoros kapcsolatai vannak Oroszországhoz. Azonban hogyha az európai szankciók Oroszország ellen hatályba lépnek, akkor Szerbiának is alkalmaznia kell ezeket. A NATO és Szerbia között négy nappal korábban kötöttek megállapodást. 2015-ben pedig az EBS e elnöksége Szerbiái lesz. Nagyon fontos ez, hogy pillanatnyilag az ukrajnai válság megoldására Oroszországgal is együttműködjenek. A negyedik pontom a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálása is alapvető fontosságú. Koszovó irányába tett lépéseket üdvözöljük. A tárgyalások menete 2014-ben lelassult. Éppen ezért üdvözlöm, hogy most hat hónap politikai állóvíz után a koszovói parlament Mustafa urat nevezte ki új miniszterelnöknek. Ennek eredményeképpen a Koszovó és Szerbia közötti magas szintű párbeszéd február 9-én itt Brüsszelben folytatódik majd. Nagyon fontos az, hogy Szerbia és Koszovó a már aláírt egyezmények tartalmát is alkalmazza. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Belgrád vonata irányba van, Brüsszel irányában halad. Bátorítom a szerb kormányt, hogy maradjanak ezen a sínen. Az e első csatlakozási fejezeteket már megnyitottak. Remélem, hogy 2015 első felében tovább haladunk. Szeretném megköszönni kollégáimnak, a titkárságnak a munkát, és remélem, hogy sikeresen fogunk együttműködni a jövőben is. Természetesen köszönöm az árnyék előadóknak is munkáját. Most pedig várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm elnök úr a szót. Nem tudok egyet érteni úr It is... Nem tudok nem egyet érteni vele, hiszen nagyon világos és alapvető dolog, hogy Szerbia kétségkívül elindult az integráció felé, és ezt el kell ismerni, ezt a jelentés el is ismeri, ez fontos. De kritikával illeti Szerbiát, és azt kéri, hogy folytassa ezt a folyamatot, ami nem lesz könnyű, mert gazdasági és szociális reformok várnak az országra, és főleg az igazságszolgáltatás reformja kiemelkedő jelentőségű a tárgyalásokon. Üdvözlöm, hogy az előadó felszólítja Szerbiát arra, hogy a CFSP-hez Oroszország vonatkozásában igazodjon, és egyedülálló lehetőséget lát abban most, hogy Szerbia legyen az ebesznek az elnöke. Távirati stílusban. Fontos a párbeszédet folytatnunk Koszovóval és Koszovóról, a megállapodást végre kell hajtani, és úgy gondolom, hogy az a fejezet, amely a Koszovóval való kapcsolatokról szól, a tárgyalások során elsők között kéne, hogy napirendre kerüljön, Szerbia számára is fontos, hogy a szomszédos országaival jó kapcsolatot ápoljon. Adinája eh, elnök eh, látogatása is eh, rámutatott erre az összefüggésre. Az igazságszolgáltatás reformja az integráció szempontjából, tehát ahogy mondottam, nagyon fontos. A kritikus megjegyzésekkel is egyetértek, például a média szabadságára vonatkozókkal javítani kell a média szabadságát, a média tulajdonosi viszonyainak, a médiák tulajdonosi viszonyainak átláthatósága érdekében, és általában véve a Nyugat-Balkán országainak hosszú távon el kéne kötelezniük magukat az EU politikái mellett. Ez fellendíthetné a beruházásokat, főleg az energia ö, piacon. A kínai tengerről szóló csúcs találkozó, amely ugye Belgrádban zajlott többek között, ö, olyan tervet vázolt föl, amely alapján hosszú távú beruházásokat lehet elindítani, és nagyon jó lenne, hogy ha az EU politikákkal összhangban valósulnának meg ezek a ö, projektek, ugye a Falun Gong ö, botrány is felmerült ezen a csúcs találkozón, a legutóbbi események, és <clears throat> nagyra értékelem, hogy ezt a jelentést az előadó nagy szakértelemmel és odaszánással írta meg. Köszönjük. Elnök úr, szlovénül beszélnék, ha megengedik. Így talán a szerb barátaink is közvetlenebbül érthetik, hallhatják, amit mondok. mondok. Először is meg szeretném köszönni David McAllisternek, az előadónak, ezt a kiválóan megírt tömör szöveget, amelynek ugyan egyes részeit lehet még javítani, és meggyőződésem, hogy ez sikerülni is fog nekünk az előadóval közösen, de egyébként kiváló. A múlt évben nagyon sok minden történt a dosszié tekintetében, ugye a csatlakozási tárgyalások elindultak, parlamenti választások voltak, Belgrádban magasrangú diplomaták jártak, és Szerbia is aktívabb lett az EU-ban, illetve a térségben. A tavalyi év nem volt azonban könnyű, mert sok polgárt érintettek az áradások, infrastruktúrális károk keletkeztek, súlyosak, amelyeket kezelni kellett. Az előadó az egyre ö, rosszabb ö, média szabadságra hívja fel a figyelmet, az egyre kevésbé érvényesülő sajtószabadságra, és ezzel sajnos én is egyet kell, hogy értsek, hogy ez bizony így van. Az év elején Szerbia átvette az EBSZ e soros elnökségét, ezt üdvözlöm, és remélem, hogy Szerbia diplomáciai hálózatát arra fogja felhasználni, hogy a térség, az EBSZ e régió országai közötti feszültségeket enyhíti, ideértve az ukrán-orosz válságot is. Nagyon aggaszt azonban a sajtószabadság kérdése. Követem a szerb média ö, helyzetét, és sajnos tény, hogy egyre rosszabb a helyzete. A sajtó orgánumoknak kezd ahhoz hasonlítani a helyzet, mint Milosevic idején volt, egyre rosszabb az újságírók munkakörülménye, a tulajdonosi viszonyok nem világosak, és politikailag motiváltak. Vucic egyes médiumokat azzal vádol, hogy hazugságokat terjesztenek, ezek túlzó kijelentések voltak a részéről, és általában a sajtóorgánumok szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, minthogyha szűkörőben lenne egy egészséges társadalomban, ezt meg kell oldani, ebből a szempontból a helyzet egyáltalán nem kielégítő. Még egy megjegyzést engedjenek meg. Az LGBT közösség szempontjából örvendetesnek mondható, hogy a szivárvány felvonulás szeptemberben Belgrádban megszerveződhetett, és az emberi alapjogok egyikének volt egy nyilvános <clears throat> eseménye, de az LGBT közösséget ezzel együtt sokkal erőteljesebben kéne védeni. A szerb-koszovói kapcsolatokkal kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy február 9-én fognak <clears throat> az elnökök egymással találkozni. Jelenleg zajlik az egyeztetés, a közvetítés, itt Brüsszelben is, és reméljük, hogy a két ország viszonya hamarosan a normalizálódás útjára lép. Itt ugyanis az ideje már régóta annak, hogy Szerbia új fejezetet nyisson meg, átvitt és konkrét értelemben a csatlakozási tárgyalások során is, lehet, hogy az idei év nem lesz olyan dinamikus a csatlakozási tárgyalások szempontjából, mint a tavalyi, de biztos, hogy most is nagyon fontos témák kerülnek majd terítékre. Uh, thank you, Mr. President, on behalf of the ECI. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni kollégámnak, David meg Elisternek, hogy debütált Szerbia jelentéstevőként, is. köszönöm a szorgalmas munkát. A frakcióm üdvözli a Szerbia által elért haladás, főleg a korrupció elleni fellépésben, az adminisztrációs reformok tekintetében üdvözöljük a Koszovóval folytatott tárgyalásokat, és reméljük, hogy folytatódik Belgráddal a dialógus. Azonban vannak aggódó illetve pontok, amelyek aggasztanak, ez a 2, 3 és a 4-es pont. Tehát egyetértek Kukán úr megjegyzéseivel, hogy figyelni kell az igazságszolgáltatást, jobb képzést kell az igazságszolgáltatásnak biztosítani. Ezen kívül még üdvözlöm Szerbia és Koszova közötti jó kapcsolatokat. Én Montenegró állandó jelentéstevője vagyok, és nagyon jó voltak a, a bilaterális kapcsolatok, és a bilaterális visszafogadási megállapodás is üdvözlendő, amely az új törvény, amely a régi törvény helyébe egy új törvényt helyez. Azonban szeretném a nyolcast is kijelent, kiemelni. David Megeliszer jelentésében itt a Vucic-Nikolic kormány lépéseit gyakran kritizáltuk, abban a tekintetben, hogy megpróbálnak nagyon jóban lenni. Oroszországgal Putyin nemrég Belgrádban járt, közös hadgyakorlatról is szó volt, és szerintem ez egy olyan időben, amikor az oroszok elfoglalták Kelet-Ukrajnát, nem túl jó ötlet. Köszönöm. Thank you, Chair. I would like to... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a McAllister úr jelentésének pozitív értékeléséhez. Én is kaptam visszacsatolást Szerbiáról, és valóban fontos partnerről van szó. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy egyetértek az előttem szólókkal. A média szektor még mindig sérülékeny. Ez egy érzékeny kérdés Szerbiában. Előrelépésre van szükség. a korrupció elleni harcban tett első lépésekhez gratulálnunk kell Szerbiának, főleg a magas szinten tett lépésekért. Továbbá a kormány az európai jövő felé viszi Szerbiát, ez egy fontos változás, és hasonló módon az is fontos, hogy a kormány ellenzéke is fontosnak tartja, és, Európa, és Szerbia jövőjét az Európai Unióhoz való közelítésben látja, korábban nem ez volt a helyzet. A, el kell, ismerjük a szerbek konstruktív szomszédságpolitikáját, és bátorságát, hogy felszámolnak olyan problémákat, amelyek szomszédos országokkal fönnálltak. Továbbá szeretném kérni az előadót, hogy figyeljen oda Vojvodinára. Ez a leginkább Európa barát és a legmodernebb párt Szerbiában. vizsgálat alatt van most a terület önállósága. Továbbá csatlakozom a külügypolitiká, külügypolitikával kapcsolatos témákhoz is. Ugye nagyon fontos ez is az Európai Unió külügyi szolgálata szempontjából. Se sok kérdéssel kapcsolatban. Az új horvát elnök az ehhez főtitkárát kérte, hogy avatkozzon be. Hogy a Sesei Vajda kerüljön Hágába. A szerb kormányt nem hibáztathatjuk olyan kijelentésekért, amelyeket ő tett Foglalkozunk kell nekünk is ezzel a kérdéssel, és véleményt kell, hogy mondjunk a Hágai Bíróság döntéséről is majd köszönöm. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Mielőtt uh, véleményezném a Szerbiáról szóló jelentést, uh, hogyha a tervünket tartani akarjuk, hogyha háromkor megkezdtük volna az ülésünket, akkor minden jelentést meg tudtunk volna tárgyalni. A frakcióm számára most nagyon nehéz az a helyzet, hogy napi adimpotot áttettünk holnapra. Nekem jobb lett volna, hogyha marad az eredeti napi rend, ezt csak szerettem volna bejelenteni, de hát úgy tűnik, hogy máshoz, másképp döntöttük. A kisebb frakciók számára nehéz követni az ilyen hirtelen változásokat. Először is hadd mondjam el, fontosnak tartom, hogy minden jelentés elkészült, ugye a következő hetekben fogjuk ezeket megvitatni. Rendkívül fontos, hogy a parlament egyértelmű üzenetet adjon, fejezen ki Juncker bizottsági elnöknek is, hiszen ugye a következő öt évben nem lesz bővítés, volt egy ilyen kijelentése. Tudjuk, hogy ez a politikai valóság, de ez problémákat okozott sok ország motivációja tekintetében. Úgyhogy fontosnak tartom azt, hogy az parlament hangsúlyozza, hogy a bővítési stratégia a régió összes országa tekintetében a fontos. McAllister egy új kolléga, a nyugat-balkáni témán dolgozik, kiváló jelentést készített, ehhez gratulálok, tényleg nagyon jó munkát végzett, és a fontos témákra koncentrál, nagyon kellemes vele együtt dolgozni egyetértek azok az aspektusokkal, amelyeket megemlített. Ezzel együtt azért szeretnék hozzátenni pár dolgot. Nem tudom, hogy az időben megérkezik-e az árnyék előadónk a ö, Szerbia témában. A KOMT szakbizottságban van most, ott van feladata. Úgy gondoltuk, hogy később kerül sor erre a témára. Minden esetre az energiáról és a környezetről többet kéne szólni, hiszen ezeknél a témáknál egyértelmű, hogy az európai célok kibocsátással kapcsolatos célok tekintetében Szerbiának másfajta stratégiát kell, hogy kövessen, nem hagyatkozhat csak a szénre az energia Módosító indítványként ezt meg kell, hogy fogalmazzuk, mert úgy gondolom, hogy ezt a témát még be kell illeszteni a jelentésben. Az orosz kapcsolat szerepel a jelentésben, ennek örülök, és Szerbia és Koszova tekintetében is. A koszovai téma előadójaként szeretnék megköszönni, hogy fontos dolgokat említett a Szerbia jelentésben. Továbbá úgy gondolom, jó lenne, hogyha a módosítók tárgyalása és készítése folyamán a szerb miniszterelnök ugye múlt héten ellátogatott Koszovóba, hogyha meglátogatja Koszovóban a szerb közösségeket, akkor fontos lenne, hogy a koszovai miniszterelnököt is látogassa meg, hiszen a jó szomszédi kapcsolatnak ez része hogy a szomszédos országban a megfelelő szintű partnerrel is tárgyaljon az ember. Aztán ettől függetlenül úgy gondolom, hogy jó, hogy említették a választást a Nemzeti Kisebbségi Tanácsba, ez októberben volt, és ma a szervek között magas számú azon romák száma, akik menekült jogot kérnek az Európai Unióban, úgyhogy fontos lenne, hogy a szerb társadalomban történő integrációjákat a szerb kormány ösztönözze. Ezek azok a témák, amelyeket majd a módosító indítványok készítése során az árnyék előadókkal egyeztetve szeretnénk bevenni a jelentésbe. Elmondta a Szerbia és Koszovó közti kapcsolat megfelelő tisztázása előfeltétele az EU-s közelítésnek is. Ugye ez Koszovóra is igaz, mert egyébként nem fog megállapodás születni e tekintetben. A szerbiai folyamat nagyon fontos, hogy Szerbia közelít az Európai Unióhoz, és ezt ösztönöznünk és támogatnunk kell. Köszönöm. I added something on the general issues before, if you remember well. Ha emlékeznek, akkor az általános kérdésekkel kapcsolatban is már elmondtam a véleményemet. Köszönjük! Köszönöm elnök úr a szót! Szeretnék McAllister kollégának én is köszönetet mondani, kiváló jelentést készített. Egy kérdést szeretnék föltenni, mert csak azért is, mert sokszor a feltételezett nehézségeket pozitív lehet folytatni. Szerbia az EBS elnökségét látja most el. A Oroszországgal kiváló a kapcsolata. Az európai vállalása is fontos, ez a jelentésben hangsúlyozottan szerepel, ezt üdvözöljük. Nem gondolja-e, hogy jó lenne bevonni Szerbiát esetleg közvetítőként az ukrán válság kezelésébe. Pontosan azért, mert központi szerepe van aztán szeretném támogatni a sajtószabadsággal kapcsolatos hozzászólásokat, hogy összönözzük a szerb kormányt, hogy tegyenek bátor lépéseket ebben az irányban, és ahogy Lunacek kolléga is nagyon helyesen mondta, szívesen látnánk részletesebb információt a környezeti témákról is sokszor ezek a legtüskésebb problémák a Nyugat-Balkán országok esetében a jövőbeni csatlakozásra vonatkozóan. Köszönöm. Oui, merci. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. A kitartás nagyon nagyra becsülendő, amit David McAllister tunosított a jelentés megírása során. Két dolgot szeretnék kiemelni a szankciók tekintetében. Ugye ő azt szeretné, hogy Szerbia valljon szint, és ezzel kapcsolatban ö, azt szeretném kérdezni, hogy a nemzetközi jog mely pontja alapján lehet ezt kérni, követelni. Nem látom, hogy illetve maguknak a szankcióknak is, ugye mi a jogalapja, nem látok, milyen jogi alapon lehetett ezeket a szankciókat meghozni. A második pedig a 23-as pont, amely a gáz ágazat és az állami gázszolgáltatók kérdésével foglalkozik. Szerintem Szerbia van technológiailag nem lehetséges az, amit a szöveg követel, sőt, ellátás biztonsági gondokat okozna. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt Szerbiáról szólnék, először pontosítani szeretném Bosznia-Hercegovina ügyét, ugye ez az én országom volt, mert a sajtó felveti a kérdést, hogy miért nem, és miért ma beszélünk Bosznia-Hercegovináról. Nos, azért, hogy az új hatóságoknak lehetőséget adjunk arra, hogy megalakuljanak, azért nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm David McAllister munkáját, a 23-as, 24-es fejezetekkel vagy pontokkal kapcsolatban ezek tényleg izgalmas kérdéseket vetnek föl. Meglepett, hogy Vucic miniszterelnök megerősítette azt az állítását, hogy állítólag az EU fizeti a kormánykritikus civil szervezeteket. Ez enyhén szólva a bizalom hiányáról tanúskodik, és a jövő szempontjából azért jó lenne, hogy az ilyen helyzeteket, nyilatkozatokat elkerüljük. Végül pedig én Hán biztossal értek egyet annyiban, hogy konvergálni kellene az Oroszországgal kapcsolatos véleményeinket, mert azért az ellentmondásos helyzet enyhén szólva, hogy 52%-a Szerbiában 52%-os az oroszok támogatottsága, és 38%-os az EU támogatottsága. Tehát ez enyhén szólva egy kicsit távolságot teremt, az előadó által megírt szöveggel kapcsolatban. A 11. bekezdés arról szól, hogy Szerbia pozitív szerepet játszhat regionális szinten. A 17-es pont a, a közrádió és a médiák fenntarthatóságáról beszél, a 18. pedig azt mondja ki, hogy a választások kapcsán a nemzeti kisebbségek jogosan sok panaszt nyújtottak be ezekkel szemben. Elnézést, hogy hosszan beszéltem. Köszönöm elnök úr a szót. Szerbia előre haladása az európai úton jelentős, és ennek kapcsán a felelősség is nagy, hogy a Nyugat-Balkán országaival mit csinálunk, különösen a tagjelölt országokkal. David McAllister felsorolja a kihívásokat, van bőven belőlük, de a kötelezettségek oldalán, most függetlenül attól, hogy milyen nyilatkozatokat tesznek egyes politikusok, jó lenne, hogyha elkötelezné magát az etnikai kisebbségek védelme mellett, nem beszélve azokról a kisebbségekről, amelyek eleve gyakorlatilag azonos nyelvet beszélnek a szerbel. A szerb kormányt pedig fel kéne szólítani arra, hogy a nemzeti jogalkotást kiigazítsák, úgy alakítsák, hogy a gyűlöletbeszédnek ne legyen, több, ne legyen többé helye a nyilvánosságban. Az Európai Parlament a kapcsolatban nemrég nyilatkozatot fogalmazott meg, állásfoglalást, de sajnos Dacic úr úgy gondolta, hogy a szerb kormánynak nincs köze az ügyhöz, nem reagáltak rá, már pedig a szomszédokkal és a belső kisebbségekkel való jó békés együttéléshez erre szükség lenne, hogy ezzel szembenézzenek, és a politikájukat az EU-éhoz igazítsák. Gondolom nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a párbeszéd az Európai Unióval, és mennyire fontos ez Szerbia számára is. Ami az EBESZ szerb elnökségét illeti, valóban ez nagy lehetőség, hogy Szerbia pozitívabb pályákra álljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos meg kell állapítanom, hogy a haladási jelentés és az állásfoglalási tervezet nem tér ki a szerbiai emberi jogi megsértésekre, illetve nem utal arra, hogy nem tartják be a jogállamiság szabályait, amikor a háborús bűnösök felelősségre vonásáról van szó. 2010 óta Szerbia saját törvényekkel rendelkezik, abban a tekintetben, hogy Horvátországban üldözzék a háborús bűnösöket. Ez összeegyeztethetetlen az Európai Unióval, hiszen hogy Horvátországba be akarjanak avatkozni egy EU tagállam belügyeibe, az elfogadhatatlan. Ezen kívül horvát területen horvát állampolgár elkövetett büntett esetében Szerbiának nincsen joga beleavatkozni. Tehát Igazából, hogyha ezt eltűrjük, akkor igazából azt is megtehetnénk, hogy Szerbia, Németországban, Nagy-Britanniában, Szlovákiában is üld az embereket. Szerbiában megsértik az emberi jogokat, és én is láttam ezt, amikor meglátogattam Szerbiát. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy mindenképpen reformokra van szükség a jogállamiság fenntartása érdekében. Ez pedig azt jelenti, hogy a háborús bűnösök ellen is fel kell lépnie Szerbiának. Azt követeljük Szerbiától és a bizottságtól, hogy működjenek szorosan együtt a háborús bűnösök megbüntetésébe a megfelelő fejezet esetében. Ezen kívül a Velko Marics ügynek mindenképpen figyelmet kell szentelni. Thank you, Chairman. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést, amely Szerbia aladásáról szól. Az Európai Uniós tagság előfeltétele a komoly reformok végrehajtása minden esetben minden ország esetében. Szerbia sem kivétel ebben a tekintetben, Szerbiának pedig sok sikert kívánok szociális, politikai és gazdasági reformé végrehajtási, végrehajtása során, hiszen ezeket a reformokat el kell végezni. Tudjuk minnyáján, hogy az Európai Unió egyre hatékonyabb lépéseket tesz annak érdekében, hogy legyen egy közös kül- és biztonságpolitikája. Szerbiának van lehetősége, hogy ezen a téren is előre haladjon. Szerbia igazából ezen a téren nem akar szorosabban együttműködni az Európai Unióval, és pedig Oroszország az Oroszországhoz fűződő kapcsolataik miatt. Itt a lehetőség, hogy szolidáris legyen Szerbia a tagállamokkal. Szerbia ebben a tekintetben az európai álláspont felé hajlott, de remélem, hogy ez a jövőben következetesebb lesz ebben a tekintetben. Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy a szerbiai tárgyalási taktika része kell, hogy legyen, hogy azokat a területeket, ahol Szerbia nem haladt előre megfelelően, figyelmeztessük Szerbiát, hogy próbáljon tovább lépni, és ne halassza el ezeket a jövőbe. Remélem, hogy ez a tervezet nagyon jó alapot képez majd eh, ahhoz, hogy elfogadjuk, és nagyon jó munkát végzett az előadó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Néhány kolléga már utalt Szerbia Ebesz önökségére. A múlt heti plenárison Mogherini asszony arról beszélt, hogy békés lett az a térség. Azonban utalnék itt ismét a történelmileg szoros szerb-orosz kapcsolatokra. Ez pedig fenyegetheti a békét. És itt a McAllister jelentés 8. pontjára szeretnék utalni. A közös kül- és biztonságpolitika része kell, hogy legyen Szerbia is, amennyiben komolyan beszél a csatlakozást. Teljes mértékben támogatom azt, amit mond, azonban látjuk azt is, hogy vannak olyan európai tagállamok, amelyek máshogy látják ezt a helyzetet. Horvát kollégám beszélt a háborús bűnökről. És hogy Szerbiának ezt a kérdést meg kell oldania, ha az Európai Unióhoz csatlakozni szeretne. Az európai elfogató parancsot is be kell vezetni Szerbiának, lehetőséget kap, hogy bebizonyítsa, hogy komolyan gondolja a csatlakozást. És köszönöm szépen ezzel. Hvala, hvala lijepo. Želim pozdraviti izvješće gospodina Mekalistera i trud. Köszönöm szépen, és szeretném üdvözölni Mekalister úr munkáját, a jelentést, az összes erőfeszítést, amit tett a jelentés összeállításához. Kétségtelen, hogy előrelépések történtek Szerbiában, de néhány témát azért szeretnék említeni. Elsősorban az orosz kapcsolat, már múltkor is említettük ezt, Mekalister úr felhívja Szerbiát, hogy harmonizálja a külpolitikáját az Európai Uniós külpolitikával. A flörtölés Oroszországgal nem elfogadható. A konstruktív szomszédságpolitikával kapcsolatban tudjuk, hogy ez konstruktív, de még mindig van néhány nyitott kérdés, és úgy gondolom, hogy ezekről beszélnünk kell például Szerbia és Horvátország Dunai határa, aztán az eltűnt emberek, több mint 600 eltűnt ember Horvátországból, akikről nem is tudjuk, hogy eltemették őket, vagy mi történt velük. Továbbá kulturális örökséggel kapcsolatos kérdések is léteznek. Arról beszéltünk, hogy egy jugoszláv ernyőt lehetne megnyitni, viszont a szerb hatóságok erről most nem akarnak tárgyalni. Velkomalics és emberi jogi kérdések aztán az általános szolgáltatási kérdések a háborús bűnökkel kapcsolatban. További téma a nemzeti kérdések, a nemzeti kisebbségek kérdése. 2005 előtt Szerbiával és Horvátországgal tárgyaltunk a kölcsönösségről, Szerbiában a horvátoknak eh, nincs garantált helye a parlamentben, míg Horvátországban három garantált helye van szerb kisebbségeknek a parlamentben. A gyűlöletbeszédről is kell, hogy beszéljünk, hiszen a, a seseféle háborús bűnökről készült jelentésben ezt említettük. Nem eh, történt eh, a szerb hatóságok részéről semmi, ami elítélné ezt a jelentés még most készül, Én remélem, hogy még lehet javítani majd a jelentésen. Köszönöm. Hvala lepa e, predsjedniče Brok. Zahvaljujem. Köszönöm, Brok úr. Én is szeretnék köszönetet mondani McAllister kollégának a jelentés tervezetért. Minden szomszédos ország számára jó, ez Szerbia számára is jó hogyha teljesítik a politikai, szociális, gazdasági kritériumokat. Néhány olyan témát szeretnék említeni, amit fontosnak tartok a jelentés kontextusában. Először is. Dacsics miniszterelnök úrral körülbelül másfél hónappal ezelőtt folytattunk eszmecserét. És már akkor is, de később is igaz az, hogy a szerb funkcionáriusoktól, Bucsistól, vagy Nikolevics uraktól, akik a Sese úrral együtt radikális pártban voltak. Semmit nem hallottunk arról, hogy a gyűlöletbeszédet elítélték volna, semmilyen üzenetet nem hallottunk ezzel kapcsolatban, illetve a 90-es évek retorikájáról. És a médiában még mindig megjelennek ezek a beszédek. Úgy gondolom, hogy a demokratikus standardokat Szerbiának alkalmaznia kell, és egyértelműek kell, hogy legyenek a háborús bűnök kérdésében. Szerbia regionális hágai bírósága kíván válni a a igazságszolgáltatási rendszerben, illetve a kormány szervekről szóló törvényük harmadik cikke szerint a háborús bűnök bírósági eljárásait ők kívánják lefolytatni. Szerintem ezzel a témával kell, hogy foglalkozzunk, és például Belkon Maric példája nagyon jó példa. Szerbiának döntenie kell, hogyha az EU-hoz csatlakozni kívánnak, akkor csatlakozniuk kell az EU külpolitikájához is, az orosz téma tekintetében is, és ezzel kapcsolatban is fontos, hogy az EBSZ e elnökségét most ők töltik be. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt kollégák, csatlakozom az előadót üdvözlő szónokokhoz, és nagyra becsülöm a munkáját, ugyanakkor bennem is felmerül azon horvát kollégák eh, aggodalma, amit épp megfogalmaztak, a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban ugyanis. És a nemzeti kisebbségek jogainak elnyomása jogfosztottságuk. Szeretném ráirányítani figyelmüket arra a problémára, amely az anyanyelvvel kapcsolatos. Környékünkön ez élesen jelentkezik. Van egy olyan eljárása a szerb államnak, hogy a nemzeti kisebbségekkel szemben ö, több konkrét nevet ö, helységet is idézhetnék. Gyakorlatilag azért fosztották meg tanároktól, vagy fosztottak meg tanárokat a tanítás jogától, mert saját anyanyelvükön mertek oktatni. Márpedig, ha ez az ország EU tagállam akar lenni, akkor el kell döntenie, hogy ezeket az alapvető európai elveket osztja, alkalmaz-e vagy sem. Köszönöm a szót. Én is üdvözlöm a szöveget és az előadó elszántságát és eltökéltségét. Nagyon jó egyensúlyt sikerült kialakítani a, a fő politikai kihívások és eredmények tárgyalásában is. Szerintem a szerb kormányt elsősorban támogatni kellene, a pozitív lépéseiben. Én csak kiegészíteném az elhangzottakat azzal, hogy a nemzeti tanácsok, a nemzeti kisebbségek helyzete milyen, illetve a végrehajtás milyen ezeken a területeken. Ugye van egy cselekvési terv, amelyre a 23. bekezdés hivatkozik, és amelyet a szerb kormány jelenleg is még szerkeszt, mert a bizottság, az Európai Bizottság kérte tőle. Erre tehát jobban oda kell figyelni erre a témára, miközben jónak tartom a szöveget, és köszönöm az előadónak, hogy megírta. Köszönöm a szót, elnök úr. McAllister kolléga, tisztelt képviselőtársaim, az Európai Bizottság osztja az előadó véleményét, általános értékelését, és el kell ismernünk valóban 2014-es előrehaladását Szerbiának sok területen. Szerbia elkötelezettnek tűnik az EU reform napirend mellett. Szerbia a regionális kontextusban is most pozitív szerepet játszik. Az állásfoglalás helyesen támogatja ezen reformok továbbvitelét, főleg a gazdasági és társadalmi szférában, és világosan megfogalmazza persze az Európai Parlament kritikáját is, amelyek itt is most ma elhangzottak, főleg a sajtószabadsággal kapcsolatban, illetve a közös kül- és védelmi politikához való igazodással kapcsolatban. A bizottság is fenntartásai vannak ezen a területen. Szerbiával egy évvel ezelőtt kezdtük meg, január 1-én, a csatlakozási tárgyalásokat, a screeningnek megvan a maga napirendje, és idén márciusban véglegesítjük a napirendet, az időtervet. Az első fejezeteket, hogy hogyan tudjuk megtárgyalni, megnyitni, azon is múlik, hogy a jogállamiság érvényesülése és a Koszovóval folytatott kapcsolatok hogyan alakulnak. Ezeket elő kívánjuk venni a tárgyalási folyamatban, vázi feltételként a többi fejezet megnyitásához. Utána pedig ugyanabban a szellemben és intenzitásban fognak majd zajlani a tárgyalások, ahogy ez más tagállamokkal is jellemző volt eddig. Megelez úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, először is megköszönném Kukán kollégának, aki az árnyék előadónk volt, aki nagyon izgalmas dolgokat írt bele a jelentésbe, sok mindenben egyetértek vele, és azt hiszem nagy többségünk egyetért azzal, amit ő mond, a márciusi plenárison remélem ezért elfogadjuk majd ezt az állásfoglalást. Részletekben most nem bocsátkozhatom, időhiány. Csak néhány rövid megjegyzésem van. Castaldo úr, igyekeztem rámutatni arra, hogy én is üdvözlöm azt, hogy Szerbia lett az EBSZ soros elnöke 2015-ben, de azt is aláhúznám, hogy ezt a privilegizált helyzetét Szerbia felhasználhatná az orosz-ukrán egyeztetés, közvetítés céljára. Ugyanakkor, ha egy tagjelölt országtól azt várjuk, hogy minden politikáját ideértve a külpolitikáját is hozza összhangba az EU politikáival, akkor azt, azt nem söpörhetjük a szőnyeg alá, hogy Szerbiának és az EU-nak nem pont ugyanazok az érdekei. Szerbia általában véve támogatja Ukrajna autonómiáját és ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- függetlenségét, de amikor erről meg kellett volna szólalni, akkor nem szólalt meg. Tehát aktívan nem szállt ellen, vagy nem szállt szembe az orosz törekvésekkel. Másodszorban, ami az energiapolitikát illeti, jelentésemben igyekszem kiemelni, hogy energiapolitika területén, főleg a villamos áram piac, piacának hatékonyabbá tét, során eredmények születtek, de még azt is írom, hogy a szétválasztás, az unbundling a szerb gázszolgáltatásban még hátra van ahhoz, hogy elégedettek lehessünk. Lunacek asszonynal egyetértek abban, hogy a megújuló energiaforrások arányára vonatkozóan örvendetesen a szerb kormány kitűzött egy célt. Tegnap a német hírügynökség, a DPA azt jelentette, hogy Szerbia azzal fenyegetőzik, hogy a brüsszeli magas szintű egyeztetést bolykottálja, hogyha az EU azt várja, hogy a bányát bezárják. Ennek nem tudok most belemenni a részleteibe, de nagyon fontos, hogy a magas szintű párbeszéd február 9-én megvalósuljon, és ne történjen ilyen bolykot, hogy Pristina és Belgrád között a párbeszéd elkezdődjön. Tehát remélem, hogy ez a sajtóhíresztelés nem igaz. Önöket pedig arra kérem, valamennyi árnyék előadót pedig nyilván, hogy január 27-én 12 órakor legyenek ott a meghallgatás. Jerry Cooper is around the corner. Jerry, Gary Cooper már vár a sarkon. Debate just now, I was reminded. De emlékeztetnék. Péter Le, kolléga itt van? Hogy a Szlovéniáról szóló esetben Állandon Szerbiáról és Horvátországról kérdezett, de szerintem pozitívan kell viszonyulni ehhez a dologhoz. Most pedig Next, that it's Kosovo. A következő az Koszovó Lunacek asszony. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, a témánk a koszovói bővítési haladási jelentés. Az elmúlt évben haladást észleltem, ami a választásokra vonatkozik. Múlt év május-júniusban voltak választások, átlátható volt, tisztességes, és egy fél évvel korábban voltak helyhatósági választások. Tehát a koszovói választásokról pozitívat számolhatok be. Azonban azt is el kell mondanom, hogy igazából egy hat hónapos politikai padhelyzet alakult ki, és üdvözlöm, hogy ezután mégiscsak sikerült kormányt felállítani, meg volt a lehetőségem, hogy ott legyek, amikor a kormányt felállították. Az új kormánynak pedig konkrét eredményeket is be kell mutatni a koszovóiaknak, tehát a korrupció elleni harcban, a szociális és gazdasági helyzet javulásában, az emberek életében is mindenképpen javulást kell elérni. Két szempontot kritizálnék a kormányalakítás során. Az egyik az az volt, hogy nagyon kevés kettő női miniszter van, 21 miniszterből beszéltem a, a parlamenti nő csoporttal is. Szerintem mindenképpen növelni kell a miniszter nők számát. Ezen kívül kritizálom azt is, hogy például a parlament elnökének személye nem megfelelő, eléggé zavaros háttere van, és ezt meg is említettem a jelentésemben. Ahogy már említettem, látjuk, hogy a szociális és gazdasági helyzetet mindenképpen javítani kell. Utalok arra tényre is, hogy haladás volt az igazságszolgáltatásban, ezen kívül az EU, a Jul eulex összefüggésben említeném a korrupció elleni harcot, az EULEX jelentése tavaly került publikálásra. Üdvözlöm azt is, hogy Mogherini alelnök nagyon gyorsan reagált, hogy kinevezzen egy vizsgáló biztos a koszovói helyzetre, az igazságszolgáltatás megvizsgálására. A koszovói parlamentnek szükséges elfogadnia a jogalkotási csomagot, hogy egy különleges bíróság is létrejöjjön. Volt egy akciócsoport, 2014. augusztusában megállapodtak a holland kormányzattal, hogy legyen együttműködés a speciális bíróság működéséhez, és remélem, hogy ezt a jogalkotási csomagot a koszovói parlament minél hamarabb elfogadja. Másik egyéb témák az SAA kezdeményezés pozitív. Remélem, hogy a tanács, és itt az Európai Unió fontos szerepet játszik, minél hamarabb elfogadja ezt az SAA-t, hiszen ez biztosítaná, hogy Koszovóban további haladásra is számíthatunk. A kormányzatnak mindenképpen javítania kell a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot minden szinten. Nem csak Koszovóban, hanem számos egyéb országban a korrupció akadályozza a szociális és a gazdasági fejlődést, és a demokratikus fejlődést is. Más témák, amelyek aggasztók lehetnek Koszovóban jelentős haladást értek el, még négy jogalkotási lépést hiányolok, és akivel beszéltem a kormányzatban, megismételte, hogy minél hamarabb szeretnék ezt a hiányzó négy jogszabályt meghozni. Az elmúlt években problémásnak tűnt a koszovói albánok, a romák és egyéb kisebbség, mint az askálik helyzete a szervezet bűnözés ellen hatékonyabban fel kell lépni, hiszen a szervezet bűnözés nagyon sok embert vonz a munkanélküliség és a rossz gazdasági helyzet miatt. Koszovó az egyetlen ország a régióban, amely lakosai még mindig nem utazhatnak szabadon az Európai Unió tagállamaiba. Egy másik téma, ez viszont megint a kormányzati padhelyzettel együtt említendő. Örülök, hogy mégis sikerül befektetőket vonzani Koszovóba. Most pedig, ami a párbeszédet illeti Szerbia és Koszovó között, erről már hallottunk. A múlt az előbbi jelentésben is. Sajnálom, hogy bizonyos okok miatt lelassult ez a folyamat mindkét országban. Az is sajnálatos, hogy a bíróságok szóló megalapodásokat még mindig nem hajtották végre. Még egy tény is sajnálatos, amelyet nem ültettek át az egyezményből, egy többek között. A nemzetközi koszovói hívószám. Hogyha fel akarjuk Koszovót hívni, akkor vagy Szlovéniát hívjuk, vagy egy monakói számot, és ezt meg kell változtatni. Koszovónak adni kell egy előhívó számot. Véleményem szerint fontos, hogy koszovói törvények alapján tartották meg a polgármesterek megválasztását, ezek a szerb területek. Még egy megjegyzés az emberi jogokról. A romák az askálik integrációját előre kell mozdítani, és pedig itt a, meg kell említeni, hogy a kormányzatnak konkrét programja van az LMBT emberek helyzetének javítására. Most pedig eh, várom a jó együttműködést az árnyék előadókkal. Ja, még egy dolog elnézést. Egy pozitív dolog, Koszovó nemzetközi elismerésében a Koszovói Olimpiai Bizottságot eh, elfogadta, befogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy a koszovóiak saját nevük, saját zászlajuk alatt vehetnek részt a következő olimpián, és szerintem ez nagyon lényeges előrehaladás. Koszovónak még fáradoznia kell, hogy az összes nemzetközi szervezet elismerje az ENSZ, az Europol, az Interpol. Ez nagyon fontos például a korrupció elleni fellépésben. 2010 óta foglalkozom Koszovóval, és felszólítom azt az öt európai tagállamot, amely még nem fogadta el Koszovót, nem ismerte el Koszovót, hogy tegye ezt meg, hiszen Koszovó egy létező ország, és szeretné megkérni a fennmaradó országokat, hogy ismerjék el ezt az államot. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzésem lenne Lunacek asszony jelentésével kapcsolatban. Természetesen gratulálok a munkához. Az első megjegyzésem, el is hangzott ez a kérdés, az az öt állam, amely nem ismerte el Koszovó államiságát. Ez egy fontos kérdés. Tudjuk, hogy még öt olyan tagállam van, amelyik ezt nem tette meg, erről sokat beszéltünk itt a parlamentben. Aztán a 12-es bekezdés. Lunacek asszony összekapcsolja erősen az államiság elfogadását és a Pristina és Belgrád közti kapcsolatok normalizálását. Nem tudom követni ezt a gondolatot. Hát a Pristina és Belgrád közti kapcsolatok normalizálása magában fontos, és ennek nincs igazán közvetlen köze ahhoz, hogy öt tagállam még nem fogadta el koszovot államként. Úgy gondolom, hogy a kapcsolat normalizálását ne kapcsoljuk össze ennek az öt államnak a hozzáállásához. 15-ös bekezdés. Lehetne itt azt hangsúlyozni, hogy Jobban be kellene vonni véleményünk szerint az EULEX-et a feladat ellátása során, és az EULEX és a helyi hatóságok munkáját jobban össze kéne kapcsolni. 18-as bekezdés, ez az utolsó megjegyzésem. Itt a Koszovó és Szerbia közti párbeszédről van szó. Egyetemen kell, hogy itt fogalmazzunk. Tudjuk, hogy bonyolult ez a párbeszéd, de ennek az oka az a készedelem, amivel a priszinai hatóságok megszületését jellemezhetjük. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Grazie, eh, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Luna Cseh képviselőasszonynak. Több mint öt éve követtem én is ezt a témát, bár árnyék előadóként, Koszova témáját. És néhány témát nem sikerült megoldani. Természetesen én is azt kívánom, hogy a demokratikus folyamatok hajadjanak előre az országban, Szerbia és Koszova közt a párbeszéd folyjon normál mederben hat hónap elteltével megalakult a kormány. Itt azért két dolgot eh, ki kellene mondanunk. Egyrészt eh, kevés a nő, ezen kívül kétes személyiségek is itt vannak ebben a kormányban. Eh, természetesen nem avatkozhatunk ebből be közvetlenül, de azért néhány név problémás, és ezt hangsúlyoznunk kell. Nagyon kétes van, személyiségekről van szó. képviselő asszony, igen, legyünk reálisak a folyamatok tekintetében, de a realizmus se túlozzuk el, mert akkor esetleg hibát követünk el, vagy késedelmek következnek be a jelentése kapcsolatban néhány ilyen pontot szeretnék említeni. Az igazságszolgáltatás és a bírósági rendszer függetlensége, korrupció elleni harc. Itt tisztázni kell, hogy a folyamat, az előrehaladás csak formális, néhány törvényt javítottak, de a helyzet egyáltalán nem változott. Nem csak, hogy nem változott, hanem a súlyos, súlyos bűncselekményeket nem ítéltek el, súlyos bűnösöket nem ítéltek el, a törvénytelen eljárások teljesen elterjedtek. Ez viszont átvisz minket egy másik témára, amit szintén hangsúlyoznunk kell. Az EULEX szerepéről van szó. Most függetlenül a nyomozástól, a kivizsgálástól, a feltételezett korrupcióval kapcsolatban. Pontosan az EULEX feladatára gondolok, több év telt el, és még mindig azt írjuk le, hogy vannak előrelépések, formális előrelépések az igazságszolgáltatás tekintetében, a korrupció ugyanúgy elterjedt, az azt jelenti, hogy valami nem működött, és muszáj, hogy kimondjam, ezt már megtettem több alkalommal, hogy talán egy auditot is kéne végezni az EULEX tekintetében, hogy megértsük, hogy mi nem működött, és hogy kellene, hogy működjön. Végül valamit még ki kellene mondanunk, valami többet kellene mondanunk a gazdasági szociális reformokkal kapcsolatban és a magas munkanélküliség tekintetében. Nem hiszem, hogy elég azt mondani, hogy hat hónapos parlamenti tétlenséget követően ugye csak azért államvit alakult ki, mert ennyi idő kellett a kormány megalakulásához. Majd természetesen erről is beszélünk részletesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Urike Lunacseknek, aki ezt a koszovói témát nagyon régóta viszi már, és hatalmas szakértelmet halmozott föl, és villantott meg ebben a jelentésben. Nekem éppen ezért csak néhány apró megjegyzésem lenne Koszovó jövőjével kapcsolatban. Jó, hogy végre Koszovóban van megfogható kormány, és amely ö, foglalkozik is most a társadalom nagy kihívásaival. A gazdasági fejlődése az országnak, a magas munkanélküliség, amely egyes térségekben 40%-os, óriási kihívások, nagyon alacsonyak a bérek, főleg a fiatalok körében. Tehát az új kormánynak prioritás szintjére kell emelnie a korrupció és szervezett bűnözés elleni harcot is, és fontos, hogy a jelentés kapcsán tényleg lépések történjenek a vizsgáló task force létrehozására. Egyetértek az előadóval abban, hogy a vízumliberalizációt folytatni kell. Tudom, hogy ez nem egy népszerű kérdés a jelenlegi hangulatban, de ha igazságosak akarunk lenni, akkor ezen a területen tovább kell lépni, ahogy ígértük is. A második nem, nem népszerű ügy az EU átláthatóságán, az átláthatósága a jogalkotásnak. Prisztina és Belgrád kapcsolatai pedig mindenképpen a párbeszéd irányába kell, hogy elmozduljanak. Mindkét félnek meg kell teremtenie a feltételeit a kooperációnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm ezt a Lunacek jelentést, és remélem, hogy az vagy, a jövőben is jó lesz az együttműködésünk a szöveg módosítása során. Több bosznia-hercegovinai és koszovói delegációnak tagja volt, ő is, én is voltam ilyen úton, és tény, hogy az Európai Unió szempontjából két dolog nem seperhető a szőnyeg alá Koszovó kapcsán, a korrupció súlyos mérete és a jogállamiság kérdése. A jövőben várhatóan a munkanélküliség, amely most is már nagyon magas és egyes térségében 50 százalék, is biztos, hogy foglalkoztatni fog minket, illetve az etnikai súlódások, illetve a Koszovó függetlenségéből adódóan bizonyos politikai opciók. A kormány eddig nem is nagyon tudott foglalkozni európai kérdésekkel, mert más kérdések kötötték le az energiáját, ráadásul nagyon sok régi sebet nyalogatnak sokan, noha az ország Európához tartozik. Az Ölex misszió kapcsán a korrupció ö, svádak ö, kapcsán azt is nekünk is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy nem túlterhelte a koszovói igazságszolgáltatás. Képes-e még, ha akarna is lépni, ezen a területen. Morgentini asszony ö, fellépése révén szerintem lehetséges a konstruktív lépés a két ország, Albánia és Szerbia, Koszovó és Szerbia között. pedig ha ez a viszony megjavul, akkor sok minden másnak is esélye lesz. Dzsombaszki nak hívnak. Köszönöm, председател, благодаря Köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, előadói minőségemben az SZL frakció részéről magam is csatlakozom Lunacek asszony jelentésének pozitív értékelőihez. Nagyon Komoly munka volt ez, amit ő lelkiismeretesen ellátott. Tény, hogy Koszovóban súlyos problémák vannak még. A munkanélküliség, a jogállamiság hiánya, a szervezett bűnözés elleni igen gyenge fellépés. Viszont az, hogy a Koszovó párbeszédet kezdeményez Szerbiával, és ez talán tényleg létrejön, ez nagyon örvendetes. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy a korrupció az előlegszem belül is tetten érhető. Erről már egyszer beszéltünk. És felszólítottuk az ügyben érintetteket, hogy nevezzék meg azokat, akiket szerintük felelősségre kéne vanni. Koszovó jövője az Európai Unióban attól függ, hogy mennyire sikerül Szerbiának és Koszovónak rendeznie a bilaterális viszonyt. Gratulálok Lona Csakasszonynak még egyszer a kiváló szöveghez, és köszönöm a figyelmet. Ja, dankjewel meneer de voorzitter, eh, collega's. Köszönöm. Elnök úr, Tisztelt kolléganő kollégák, mindenek előtt szeretnék köszönet mondani Lunacek kolléganőnek a kiváló jelentésért. Természetesen nagyon fontos az, hogy egy hangon szóljunk az Európai Unióban. Mióta Koszovó független lett, egyre több Európai Uniós ország ismerte el, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy megemlítette az előadó, hogy a Femrodo öt ország is ismerje el Koszovót. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy felszólítsuk Koszovót, hogy közösen a szomszéd országokkal összehangolja befektetési politikáját. Nagyon fontos az, hogy jó energiapolitika legyen a térségben, és elég gyakran van áramkimaradás. Jó lenne a gazdaságpolitika és a munkahelyteremtés szempontjából is, hogyha komolyan vennék az energiapolitikát. Ennyi megjegyzést tettem volna, és ezeket a megjegyzéseket módosítóként be is fogom nyújtani. De mindenképpen köszönöm a kiváló munkát. Grazie Presidente, volevo... Köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Ulrike Lunacseknek a kiváló munkájáért. Nagyon részletes, mélybeható a jelentés minden téma tekintetében egyetértek, van négyes és az ötös pontokkal, ahol elismerjük az igazságszolgáltatási rendszer problémáit, a korrupció elleni harc problémáit, bár néhány szerény előrelépés történt a pénzmosás tekintetében. Mindez kapcsolódik egy másik témához is, amit talán jobban kéne hangsúlyozni, a terrorizmus kérdéséről van szó. Szeretném azt kérni az előadótól, hogy ezt hangsúlyozzuk, mert néhány hónappal ezelőttig Koszovó még nem fogadta el azt a törvényt, amely elítélni az országában a terroristák rekrutálását, főleg az úgynevezett foreign fighterek rekrutálásáról van szó. A törvénytervezetek 15 éves börtönbüntetést tűznek ki, de ez sem került elfogadásra, csak június körül lesz elfogadásra. Igazából reálisan 2-300 főről van szó, ami két milliós lakossággal kapcsolatban azért elég magas szám. 19 olyan terrorista esetet említenek, ahol több mint 12 személyről van szó. Szoros együttműködésre van szükség a rendőri szervekkel, az EU tagállamokkal is, és a határellenőrzés is egy fontos kérdés, hiszen ezek még nagyon átjárhatóak a határok, főleg a szerv-koszovai határ, és így lehetőség van a fegyverkereskedelemre, amit integralisták és a szervezet bűnözők szerveznek. Gyakorlatilag ilyen terrorista folyosó alakult ki, néhány elemző ezt már így fogalmazza meg. Még mindig ezzel, kapcsol- ezzel a témával kapcsolatban szeretnék rátérni a 17-es pontra, arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági és szociális reform lépésekre van szükség a magas munkanélküliségi arány miatt is, hiszen hogyha itt sikerül beavatkozni, erősen csökkenhet az a kockázat, hogy a terrorizmus karmaiba kerüljenek az elkeseredett szegény lakosok. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Veletek azt mondja, a jelentése kapcsolatban szeretném azt hangsúlyozni, hogy beszámol az egyes pontban arról, hogy kétes személyek kinevezése kerültek. Itt gyakorlatilag bűn üldözői háttérrel vagy múltal rendelkező személyekről van szó. Ahogy egy kollégám is mondta, a kábítószer, terrorizmus, emberi szervkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekről van szó, és ezek a személyek ezekben érintettek. Aztán az ötös pontban jogosan elismeri, hogy aggályos, hogy a korrupció elleni harc és a szervezett bűnözés elleni harcban gyakorlatilag nem történt előrelépés a 12-es pontban is a szubszidiaritási elv keretei között elismeri, hogy Koszovó elismerése nem egységes. Véleményem szerint főleg az 5-ös és az 1-es pontokat is figyelembe venni, gyakorlatilag koszovai integrációs vállalásról nem is beszélhetünk. Köszönöm. Hvala vam lijepo. Köszönöm szépen elnök úr, és csak asszonynak pedig a szöveget. Nagyon átfogó módon, és mégis tömören kezelte a sok problémát. Bőven van ilyen. Világos, hogy a demokratizáció tovább kell vinni. Rámutatnék hogy Koszovóban még nincsen a nemek között egyenlőség, de bőven foglalkoztathat minket még más kérdés is, például az, hogy azt az államot még csak öt Európai Uniós ország ismert el hivatalosan, és a társulási megállapodás parafálása után azon kell lennünk, hogy nőjön ez a szám, a vízum liberalizációt pedig a világpolitikai helyzettől függetlenül tovább kell ösztönöznünk. Van egy cselekvési terv, időterv, amelyhez tartanunk kell magunkat. Ösztönöznünk kell továbbá azt is, hogy az a keret megállapodás, amelynek értelmében Koszovó részt vehet majd bizonyos európai programokban, ez gyakorlati szabályokkal egészüljön ki, például az Europollal való együttműködés a küszöbön áll. Reméljük, hogy megköti Belgrád Pristinával a megállapodást az együttműködésről, és a 2013-as alapokra helyezik vissza a tárgyalásokat. Mitrovica északi részén van egy híd, ahol ö, teljes körű korlátozás nélküli személy és áruforgalmat ö, próbálnak majd megvalósítani. Támogatnunk kell ezt a kezdeményezést. Köszönöm még egyszer ezt a kiváló jelentést. Köszönöm szépen. Én is ö, csak dicsérni tudom ezt az előadót, illetve a szöveget. Jó, hogy a parlament Pánszeri úr együttműködésével okos szöveget alkotott most. Konszenzusra kell jutnunk az elismerés tekintetében, és ehhez ez is egy mérföldkő lehet, a parlament támogatása és a mi bizottságunk a Koszovó telefonkódjának megadása egy szimbolikus lépés, Észak-Koszovóban ezt különösen üdvözlik. Nyilván folytatni kell a közeledés Szerbia és Koszovó között, erre irányulnak egyes kompromisszumos módosítók, illetve reméljük, hogy a két ország között is a kompromisszum légköre van kialakulóban. A korrupció kérdését sokan felvetették. Ez egyik legkeményebb dió, fontos, hogy ezzel mi is foglalkozunk, és el kéne várnunk, hogy valamilyen konkrét megfogható eredmény történjen, mielőtt a plenáris elé kerül ez a szöveg. Brok úr, ön az elnökök értekezletén esetleg tehet annak érdekében, hogy ez így legyen. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Lunacek asszonynak erőfeszítéseit. Szeretném hangsúlyozni, hogy Koszovó Európa egyik legszegényebb országa, és különösen a fiatalok előtt nagyon kevés perspektíva mutatkozik, munkahelyek nincsenek, úgyhogy a koszovói hatóságokat támogatnunk kell, és a koszovói kormányt is, hiszen ők elkötelezettek Európa mellett. A vízumliberalizáció ügyére szeretnék kitérni. Nagyon fontos, hogy késedelem nélkül a fiataloknak elsősorban lehetővé tegyük, vagy a szegény embereknek, hogy legalább vízumra ne kelljen költeniük, hogyha utazni szeretnének. Nyilván a, szervezet bűnözése biztonsági kihívások mellett ez egy kényes kérdés. Az illegális migráció előtt nem lehet megnyitni a kaput, de gondolom, hogy lehet mégis kompromisszumot találni, és Koszovó is lép felénk ebben az ügyben. Lunacek asszony rámutat arra, hogy a kormányban nagyon kevés a nő. A modern demokratikus társadalmakban is továbbra is gond ez a dolog, de reméljük, hogy ott is majd folyamatosan javul majd a helyzet. Végül pedig azt szerettem volna elmondani, hogy úrikem uh, mennyire nyitott volt, és uh, rámutat arra, hogy nagyon is lehetséges az, hogy egyre több ország a Koszovó létét, ő is ezért kíván tenni. Február 9-én, amikor a miniszterelnökök Brüsszelben találkoznak, erre kiváló alkalom nyílik. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Luna csak asszony, tisztelt tagok, a bizottság osztja az előadó nézeteit Koszovó európai jövőjével kapcsolatban, és így az állásfoglalás tervezet illik a Koszovóval folytatott tárgyalásokhoz, amelyek a társultagságról szólnak, és a speciális bíróság is nagyon fontos volt. Nagyon fontos az, hogy támogassuk a reformokat, és hogy a reformoknak köszönhetően javul majd az ország gazdasági és szociális helyzete. Ezzel jól foglalkozott a jelentés. Ezen kívül a bizottság is osztja a parlament aggájait. Itt az alapjogok, a jogállamiság tekintetében és a korrupció, illetve a szervezetbűnözés elleni harc fontosságában is egyetértünk. Egy megjegyzésem lenne, hogy tavaly júliusban sikerült a társulási tárgyalásokat lezárni. A szöveget véglegesítették, lefordították, és az elkövetkezendő hónapokban aláírásra is kerül. Nagyon lényeges az, hogy gyorsan aláírjuk ezt, és akkor visszatérhetünk ide, az Európai Parlamentbe, az egyetértési, az együttdöntési folyamat folytatásához. Amikor a megállapodást megkötöttük, hatályba lép, és nem szükséges a tagállamoknak ratifikálnia. Ebben a kontextusban a bizottság természetesen támogatni fogja Koszovót ugyanolyan intenzitással, mint korábban. Köszönöm, elnök úr. Okay, thank you. Köszönöm néha nehéz hallani, hogy mit mond, hogyha nincs bekapcsolva a mikrofon, de köszönöm, Brók úr, hallottam a nevemet. Szeretném az árnyékelőadóknak, árnyékelőadó képviselőinek megköszönni, amit mondtak. Köszönöm a támogatást. Hát nem mindenki ért mindenen egyet, de ez a demokrácia. Préda úr, amikor felszólalt, volt egy olyan érzésem, hogy igazán, mintha nem is néppárti koordinátorként szól fel, szólal fel, hanem inkább a nemzeti felhangot vettem észre, de ez nem olyan nagy probléma. De szeretném elmondani, hogyha azt mondja, hogy nem értenek egyet a Koszovó és Szerbia közötti kapcsolatok rendezésével, illetve az ország elismerésével, akkor én azt mondanám, hogyha Koszovót mindenki elismerné, akkor ez a párbeszédre is üdvös hatással lenne. Tehát nem minden tagállam ismerte el Koszovót, de szerintem a Szerbiával történő normalizáció és a úgy koszovai állam elismerése között igenis van szoros összefüggés. Néhányan említették azt, hogy az Eulexet jobban bele kellene vonni. Szeretném elmondani, hogy múlt héten volt haladás, és az ügyész két éves nyomozás után korrupciós ügyben vádakat emelt. Az energia cég privatizációjáról van szó, tehát itt mégiscsak valamilyen haladást észlelünk. Azonban az biztos, hogy sokkal többet kellett volna tenni, mint a múltban. És szerintem az Alex jó munkát végzett, és Igazából nem eh, megy, nem halad olyan gyorsan ez a folyamat, ahogy szeretnénk. Köszönöm szépen. Hilde Waltmans megjegyzését szeretném üdvözölni, hiszen új a körünkben. Tehát nem mindenkinek válaszolok, csak azoknak, eh, akiknek szeretné. Tehát a jó szomszédi kapcsolatokba, energiapolitikába történő befektetések fontossága igaz, és Castaldo úr megjegyzéseire is ugyanez vonatkozik. Tehát, amennyiben eh, jól tudok, a, jól tudom, a határőrzés eh, tekintetében is jó lenne, ha Szerbia elismerné Koszovót, hiszen van egy olyan határ, amelyet nemzetközileg nem ismernek el. És szerintem a terrorizmus elleni harcban is fontos lenne ez. Mindenki tudja, hogy mit kritizáltam. A koszovói kormányt saját tapasztalataim alapján kritizáltam, és számos kritika alapja az, hogy nem ismerik el Koszovót, tehát Koszovó barátjaként gyakorol kritikát, és nem Koszovó ellenségeként. Még egy megjegyzésem lenne a horvát kolléga megjegyzésére. Azt mondta, hogy legalábbis az angol fordításban nincs nemek közötti egyenlőség Koszovóban. Koszovóban olyan választási törvény van, amely 30%-os női kvótát irányoz elő a parlamentre. Nem ezt kritizáltam, a kormányt kritizáltam, hogy nincs több női miniszter. Hiszen nagyon jól képzett, nagyon jó előfeltételekkel rendelkező nők vannak ott, akik lehetnek miniszterek. A kormányzatot kritizáltam. Paké úr, köszönöm. Az SAA-ra vonatkozó szavait, remélem, hogy nem sokára haladás lesz a közeljövőben. És szeretném megköszönni az árnyek előadóknak is munkáját, és nagyon jó jelentést kaptunk január 27-e. Utána, hogy McAllister úr mondta, a délidőben kell benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen! Akkor most a kilences pontra térünk át. Rövid leszek. Már bemutattam a munkadokumentumot. Az bericht soll nach meiner Auffassung Véleményem szerint ezt nem úgy kellene összeállítani, hogy lehetőleg minél több országot beleveszünk, hanem szerintem tematikus legyen, bizonyos témákra koncentráljunk. Éppen ezért kérem önöket, hogy figyelj, vegyék ezt figyelembe, amikor a módosítókat előkészítik. Tudom, hogy már számos követ, nagykövet úton van, hogy megtalálja azokat a kollégákat, akik még benyújtanak valamilyen javaslatot, hogy utána otthon meglobogtassák, hogy jaj, de szorgalmasak voltak, és a saját országokat is bevették. Nem, a jelentésnek nem ez a célja. Mert hogyha ezt elkezdjük egy helyen, akkor máshol is el kell kezdeni. Tehát kérem, hogy vegyék ezt figyelembe. Tehát általános üzeneteket küldjenek, és a főképviselő ebből sokkal többet tud profitálni. Már lefolytattunk egy vitát a nemzeti parlamentekkel, a nemzeti parlamentek is benyújtották javaslataikat, amelyeket már fel is dolgoztunk, és hálás lennék, hogyha a javaslataikat minél hamarabb közölnék velünk. Mivel nincs elég időnk, 26-án is szívesen megtárgyalom ezt, 26-án, 27-én. a titkársággal nem beszéltem ezt meg, de szerintem nem lesz rám mérges a titkárság, hogyha ezt itt most kijelentem. Tehát a vita után meg lesz még a lehetőség, hogy módosítókat nyújtsanak be a kollégák. Rövid geopolitikai és biztonságpolitikai bemutatóval kezdődik a jelentés tehát itt megpróbál bizonyos prioritásokat kikristályosítani. Az első azra vonatkozik, hogy erősíteni kell azon képességünket, hogy hatékonyan lépünk fel a nemzetközi porondon, főleg abban a tekintetben, hogy belső munkamódszerünket, struktúránkat javítjuk. Arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés által nyújtott lehetőségeket még nem használtuk ki teljes mértékben. A kül- és belpolitika egyáltalán nagy külső dimenziókkal rendelkezik, tehát például a pénzügyi szabályzásnál is figyelembe kell lesz vennünk, hiszen olyan finanszírozási eszközeink vannak, amelyekkel megoldhatunk bizonyos problémákat. Azonban itt ezeket rugalmasabban kellene kezelni. Felmerül az együttműködés kérdése a védelem tekintetében is, és lesz egy külön jelentés ehhez, amely a biztonság a foglalkozó albizottságot érinti majd. Tehát itt bevonjuk majd a biztonsági csoportot is, bizottságot. Fontos azonban kijelenteni, hogy az európai politikai rendnek meg kell őrizni a jogrendet. Tehát ez a keleti partnerségben fokozottan érvényesül. Nagyon fontos a területi integrálás. Nagyon fontos az, hogy a szabadságjogokat biztosítsuk a keleti partnerség országaiban is finanszírozás és technikai segítség A harmadik terület a déli szomszédsággal foglalkozik, tehát stabilitás és biztonság a déli térségben, és hogyan lehetne ott politikai, gazdasági modernizációt folytatni. Nagyon fontos az, hogy a fegyveres konfliktusok érjenek véget. Itt nemzetközi, regionális szereplőkkel kell együttműködnünk, hogy elérjük ezeket a célokat. Az utolsó prioritás pedig az a kérdés, hogy a nemzetközi jog hogyan érvényesülhet jobban partnereinknél. Itt az Egyesült Államok és a NATO is érintett, tehát nagyon fontos kérdéseket kell tisztáznunk Oroszországgal és Kínával is hiszen itt emberi jogsértések vannak. És nagyon fontos az, hogy tárgyaljunk Oroszországgal és Kínával is, hiszen közös felelősségünk van a globális béke és stabilitás megőrzése érdekében. Remélem, hogy ez egy olyan megközelítés, amely megvalósítható, és örülnék, hogyha tartalmi vitát is folytathatnánk ezekről a pontokról. És így esetleg javíthatunk a jelentés tervezeten is. Köszönöm szépen! Frau Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Mint számos egyéb jelentés esetében most is kijelenthetem, hogy bizonyos pontoknál ambivalens pozíción van, más pontoknál pozitívan reagálnék, mint például, ahogy a jelentéstevő a migrációs politika reformját kéri, és az igazi migrációs okok kiderítését kéri, és hogy az okokat kell megszüntetni. Ez pedig azt jelenti, hogy minden szereplőnek együtt kell a Oroszországnak, Kínának, Iránnak, az arab országainak. Tehát itt nagyon sok pozitívumot találtam. Ami pedig itt a biztonságpolitikai környezet, rosszabbodását illeti, természetesen ez mindig egy olyan kérdés, ahol nem szabad összetéveszteni az okokat és a következményeket. Hiszen az áll a jelentésben, hogy az Európai Unió még nem használta ki lehetőségeit. Az Európai Unió igenis sok lehetőséggel élt, ez természetesen annak is a kérdés, hogy milyen hatásai vannak ezeknek. És én már megállapíthatom, hogy az eredmény elég gyakran rosszabb, és nem jobb. Például kereskedelmi fejlesztés politikai potenciáról van szó. Brok úr említette például itt a déli partnerség országait. Itt az említett országok gazdaságai negatívabb hatást könyvelhettek el. Destabilizálódott a helyzet, Először gazdaságilag, aztán politikailag is, és biztonságpolitikailag is. Tehát itt nem csupán egy mennyiségi változásról van szó, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, hanem természetesen itt alapvető politikai orientációkról is szó van. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket hogyan alkalmazzuk. És itt uh, igazából nincsen egyetértés. Tehát itt számos politikai területet a kül és a kereskedelmi, illetve fejlesztési politikának rendelnek alá. A biztonságpolitika tekintetében pedig nagyon nagy a egyetlen nem értés. Még egy pontot említenék, egy konkrét pontot. És itt például a források elköltésének bürokrácia mentesebb eljárásáról szól, delegáció vezetők nagyobb felelősségéről, tehát egy megjegyzésem van még ehhez a ponthoz. Én itt eléggé jelentős problémát látok, például a költségvetés ellenőrzésénél. A költségvetési jogok a parlamentnek viszonylag jó lehetőséget adnak, hogy a külügyi szolgálat olyan testület, itt nem problémás, tehát egyéb problémákat nem szeretnék itt most vázolni, már múlt héten szóltunk részletesebben problémákról. Törökországra viszont növelnünk kell a nyomást, hogy az iszlám állam ellen hatékonyabban fellépjen. Abból indulok ki, hogy itt egy kisebbségi jelentés is benyújtunk ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen! Azonban a pénz általában a bizottság felelőssége, és nem a külügyi szolgálat felelőssége. Kukán úr kapszul. Köszönöm, elnök úr. Két rövid megjegyzésem lesz. A jelentés magában jó, és fölhív minket arra, hogy hogy kellene módosítani. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentummal fog válni és szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom azt a filozófiát, ami a jelentés mögött van, és amit megmagyarázott. Vagyis, hogy ne menjünk bele a részletekbe több ország esetében. Ez egy általános dokumentum kell, hogy legyen következtetésekkel, amit iránymutatásként tudunk majd használni a külpolitikában, amikor ezzel a fontos témával foglalkozunk. Én is úgy gondolom, hogy ilyen általános jellegűként kell megtartani a jelentést. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a jelentést, és én is hangsúlyoznám azt, hogy a stratégiai szempontból hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire szoros a kapcsolat a külügyi, a biztonság és a védelmi politikánk, valamint az energiapolitikánk, az Energiaunióra gondolok. Tegnap előtt, amikor Sefcovics úr Alexel Miláfal a Gazpromtól találkozott, explicit módon beszéltek erről az új veszélyről. Oroszország fenyegeti Európa ellátását, úgyhogy pont itt az ideje, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a kapcsolat, a korreláció a témák között. Az energia egy, egyenlő a biztonsággal jelenleg. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, az állásfoglalás tervezet. Több megjegyzést tartalmaz, ezek mind teljesen jogosak legfontosabbnak tartom az eh, külpolitika együttműködés tekintetében, hogy eh, stratégiát kell felállítani, meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket közösen követünk. És ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmüket egy témára. A célok között beszélünk az európai országok, az európai államok és a déli államok biztonságáról. talán jobb lenne, hogyha úgy fogalmaznánk, hogy az Európai Unió közös célja azon tagállamok függetlenségének erősítése, amelyek a volt Szovjetunióhoz tartozó, vagy Szovjetunióhoz közeli országok voltak. Sok kelet-európai ország részese volt a Szovjetuniónak. És az Európai Uniós tagállamok fele esetében nem magától értetődő a függetlenség. Fontos ezt hangsúlyoznunk, amikor együttműködésről beszélünk. Néhány évvel ezelőtt, amikor hazámban Lisszaboni szerződésről folyt a tárgyalás, a megbeszélés. Az egyik fő cél a külpolitika tekintetében az volt, hogy közös célokat kívánunk szolgálni. Ma éppen ezért úgy gondolom, hogy most már egy kezdeti fázisról kell, hogy beszéljünk, vagyis meg kell, hogy erősítsük az együttműködésünket, és meg kell erősítenünk az illetékességeket, és pontosan meg kell határozni a célokat. Itt beszéljünk azért a keletről is, hiszen az nemzetközi együttműködésünknek ez is a része. Fontos, hogy legyenek közös intézményeink, és ezek a közös érdekeinket, a közös értékeinket szolgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Tisztelt képviselőtársaim. A jelentés jó, de kicsit finomabban fogalmaz, mint ahogy azt az európai biztonság és védelmi politika szerintem igényelné. Két dologban én hiányokat látok. A terrorizmusról egyáltalán nincs benne szó, és nagyon kevés szó van benne a bizottság és a tanács részéről is az ezzel összefüggő jelen, jelenségeknek, már pedig ez egy nagyon aktuális kihívás, és minden szinten, területen föl kell vennünk a kesztyűt. Szükséges, hogy az Európai Unió képességei a terrorizmus ö, ellenes harcban növekedjenek, sokkal jobb legyen a koordináció, együttműködés a kül- és belbiztonsági politikák között mert ez a, az együttműködés ráadásul nem csak az Európai Parlamentben nincs meg, hanem más európai intézményekben sem. A nemzeti parlamentekkel való együttműködés tekintetében pedig az a véleményem, hogy ahogy önök is tudják, a kül- és biztonságpolitika alapvetően tagállami hatáskor pont azért fontos az együttműködés. Az együttműködésnek azonban sok módja lehetséges. Eddig a kül- és a védelmi politika nagyon elhatárolódó ö, politikai kompetencia volt, mint a belpolitika, a kosszákon belül is, már pedig ez az egyetlen együttműködési fóruma a nemzeti és az európai parlamenteknek. Tehát erre a problémára is ki kéne térni szerintem a jelentésben. Köszönöm szépen. Mi is szeretnénk elmondani, hogy kiegyensúlyozottnak tartjuk ezt a jelentést, a formátumát is, és azt is, hogy az egyes régiókra is kitér a szöveg a mainstream és cross the border eh, kérdések mellett. Két dolgot szeretnék kiemelni. Egy kicsit kevésbé eh, izgat minket az európai biztonsági politika globálisan, de ez még nem olyan nagy baj, úgy tűnik, a szöveg alapján legalábbis. Viszont, eh, bár lesz ezzel kapcsolatban is néhány módosításom, ami Azonban fontos, hogy az emberi jogi kérdéseket a külügyi politika valamennyi alterületén horizontálisá kéne tenni, nem csak a, a biztonságpolitika, az energiapolitika területén, hanem a kereskedelmi politika területén is. Erre fognak vonatkozni majd a módosítóim. Köszönöm elnök úr a szót. Ez a jelentés szerintem nem tükrözi azt, hogy az egyes tagállamoknak mennyire különböző problémáik vannak. Ázsiában Európa egy hegemóniát próbálnak kiépíteni, ezt főleg Oroszország kapcsán látjuk, hogy most ütköznek az érdekek. Provokáljuk fölöslegesen Oroszországot. Hogyan lehetne korreláció ezen kérdések között, hogyha magunk is gerjesztjük a határvitákat? Then we have Mr. Preda. Préda úr, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéshez. Én alapvetően támogatom és egyetértek Kukan úrral is, illetve az ő módosítóival, meg az indoklásával is, hogy ezt a formátumot meg kell tartani, tehát nem szabad minden részletbe külön belemenni. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos lenne számomra, hogy miközben megőrizzük a hangvételt, a társulási megállapodások fontossága, különösen Ukrajna esetében, de más országokkal is, a hosszú távú közeledés garanciái, ugyanakkor a szöveg hangvétele olyan, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok fontosságát is megemlíti nem lenne jó relativizálni ezt a viszonyrendszert, és az egyiket a másiktól függővé tenni. Vannak itt Amerika ellenes kollégák, ez nagyon sajnálatos, de szerintem nagyon fontos, hogy az USA fontos stratégiai partnerünk maradjon, és ne játszadozzunk ezzel a kérdéssel. Well, certainly uh, the report is uh, solid. It's uh a jelentés. Jó, pozitív általános vitát folytatunk most, de azért azt ne felejtsük el, hogy a főképviselő munkáját két részre kellene osztani. Az egyik az intézmények, testületek követése, amelyek hozzátartoznak, és ugye javítani kell ezen intézmények, ezen testületek munkáját. De ugyanakkor, és talán még hasonló, vagy még fontosabb az a feladata, hogy a főképviselő támogatója kell, hogy legyen a tagállami ma közötti koordinációnak. És ez az a terület, ahol valóban ő lehet az a személy, aki tényleg meg tudja érteni, hogy mi a többség véleménye, hogy kezdeményezésekkel tud élni, ugye a Lisszaboni szerződés alapján ezt megteheti, és pont e tekintetben nagyon aktív kell, hogy legyen, és ezt tükrözni kéne a jelentésben. Szerepel már most is, de szerintem ezt jobban kéne hangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a gratulációkhoz ami a jelentésével kapcsolatban elhangzott. Szerintem nagyon jó struktúrált, ambiciózus és teljes ez a jelentés. Szerintem nem is nagyon kritizálható. Fontos a feladat és a környezet, a komplex, nemzetközi és nehéz nemzetközi környezet, illetve hogy milyen feladatok előtt áll a főképviselő a tanács döntései alapján is. És fontos ez a vélemény a főképviselő számára. Egyetértek azzal is, hogy koordinálni kell a cselekvéseket nem csak az Európai Unió szintjén, hanem tagállamok között is. A védelmi feladatok tekintetében az Egyesült Államokkal való kapcsolatra vonatkozó bekezdést fontosnak tartom. Líbiával kapcsolatban, lehet, hogy Líbiára kellene utalnunk, egy módosító indítvány keretében az ENSZ erőkre is kellene utalni, illetve Latin Amerikával kapcsolatban utalni lehetne a júniusi csúcsra, hiszen ez fontos lenne a terrorizmus témájával kapcsolatban, a 35-ös bekezdés részletesen foglalkozik az ISIS-szel, a dzsihadista terrorizmussal, hiszen a 40-41-es bekezések is tartalmaznak utalást a terrorizmusra. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Además de climate change, besides climate a klímaváltozáson túl és a lefegyverzési szerződésen túl a terrorizmusra is kellene utalni a 35-ös, tehát nem csak a 35-ös bekezdésben foglalkozunk a terrorizmussal, hanem a másik két bekezdésben is. Thank you, Chairman. <clears throat> Indeed, in recent years we have uh, focused... Köszönöm, elnök úr. Az utóbbi években főleg arra koncentráltunk, hogy uh, közös energiapolitikát kell, hogy kialakítsunk. Ez egyetemű jelzés mindannyiunk számára nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is kell ezen dolgozni, gyakorlati döntéseket kell, hogy hozzunk. Ez itt helyesen szerepel, hogy kihívások állnak előttünk, feladatok állnak előttünk. Elnök úr, szeretném, ha koncentrálnánk a propaganda és a félretájékoztatás kérdésére is. Csütörtökön volt egy állásfoglalás tervezet az ukrán helyzetről, és ott szerepelt utalás, illetve Hand biztos úr felhívása arra, hogy készítsen -e két hónapon belül egy dokumentumot. Ez nagyon időszerű, és ezt tükrözni kell ebben a jelentésben is. Vagyis az, hogy átfogóbb és hatékonyabb tájékoztatási politikára van szükség. Továbbá az információ biztonsági kérdéseket is hangsúlyozni kell. Előkúr úr kiváló tervezetet készített, és remélem, hogy abban majd meg tudunk állapodni, hogy a következő napokban hogyan egészítsük ezt a szöveget ki. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais mon... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentés struktúrájáért és a koncepciójáért. Néhány módosító indítványt majd be fogok nyújtani, de négy témát szeretnék hangsúlyozni. Harc a terrorizmus ellen, a fenyegetés az nem csak a közel-kelet és a Magreb részéről érvényes, hanem Európában is jelen van, és talán ezt ki kellene egyértelműen mondanunk. Második megjegyzésem, ami nem szerepel, és fontosnak tartanám, az európai védelem szerepe a fegyverkereskedelem, drogkereskedelem, emberkereskedelem kontextusában, ami kapcsolódik. Harmadik megjegyzésem, jobban kellene hangsúlyoznom véleményem szerint az európai védelem és a NATO közti kapcsolatot, hiszen az európai védelem a NATO egyik pillére, ezt ne felejtsük el, fontosnak tartom, a védelmünk szempontjából is, de kötelezettségünk is van más NATO országok, megtámadott országok védelme tekintetében. Az utolsó megjegyzésem elengedhetetlennek tartom, hogy ahogy a főképviselő is ezt megtette, hogy hangsúlyozzuk, hogy meg kell erősíteni a védelmi eszközöket az összes európai országban, és nem csak a koordinációt kell biztosítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek a jelentéstervezettel, tartalmilag semmi megjegyzésem nincs, de szorgalmaznám, hogy a szerkezetét változtassuk meg egy kicsit, úgy, hogy az általánosból a konkrét felé haladunk. Tehát az együttműködés szorgalmazása a világrend fenntartása értelmében 37-41 szerintem menjen a 20-20-as mögé, mert ez általánosabb jellegű, és még valamit átrendeznék. Tehát itt a déli partnerséggel kapcsolatban. És a másik cím, tehát a németben legalábbis az van, hogy a Európai Unió politikai és jogi rendszerét erősítsük. Tehát ez egy kicsit félrevezető, utána Oroszországról és a keleti szomszédsági politikáról van szó. Véleményem szerint egy fejezet tényleg szóljon a déli partnerség területén lévő stabilizációról, 33-36, de legyen egy alfejezet véleményem szerint, új megközelítés a keleti partnerségnél a 25-östől 28-asig, tehát dél és kelet hasonló alfejezetű súlyt kapjon. Ezen kívül azok a pontok, amelyek közvetlenül érintik Oroszországot, 2931, és a következő, amely szorosan ide tartozik, a csatlakozási perspektíva, ez pedig 23-as, ez a 23-as pont, és ezt a 23-ast is esetleg külön pontként ki lehetne emelni, hogy felismerjük, hogy itt is az általános irányából haladunk a konkrét felé. Ezek lennek a szerkezeti változtatásai terveim. Köszönöm Gáler úr, hogy segít a levél megkomponálásában, de még egyszer meg kéne beszélni azt is, hogy én milyen logikát látok mögötte. Gabriel asszony, öni a szó. Az utolsó. Merci. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a bizottság jó, a jelentés jó, négy gondolat szeretnék elmondani. A különleges képviselő kapcsán ugye fontos elmondani, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot jobban integrálni kell, és jobb láthatóságot kéne munkájának szerezni. Ma jobban, mint valaha fontos, hogy a különleges képviselői az egyes nemzeteknek transzverzális módon is eljárjanak, láthatóbbak legyenek, és különbségeiket pedig jobban egyeztessék. Ami a felgyorsított eljárást illeti a bővítési alap felszabadításáról a humanitárius krízis kapcsán. Ma a humanitárius krízis múlt többszörös, mert sok helyen következménye ez a politikának. Két tematikus gondolatom lenne, több kolléga is elmondta, hogy a jelentésben ők több helyet adtak volna a terrorizmusnak és a vallási radikalizmus elleni felkészülésnek, harcnak. Én úgy gondolom, hogy a szomszédországokkal, a déli országokkal is jobban együtt kéne működni, és a válság volumene most már elengedhetetlené teszi az ilyen kapcsolatok kibővítését eh, azokkal a regionális és eh, alregionális szervezetekkel, az Arab Ligával, a gazdasági, az afrikai eh, és ázsiai gazdasági és politikai szövetségekkel, és közös stratégiára lenne szükség a terrorizmus elleni harcban, ahhoz, hogy a radikalizáció, valós radikalizáció elleni harc hatékony legyen, ahhoz pedig Marokkóval kéne például jobban együttműködni, hiszen maga Marokkó is bevezetett már egy jó gyakorlatot e, ezen a területen. Végül pedig el szeretném mondani, hogy nagyon fontos a belső és külső politikák egyensúlya, harmóniája. Itt az ideje annak, hogy ezt a jelentést is felhasználjuk arra, hogy ezt a két politikát közelítsük egymáshoz, és a migráció kapcsolatos diplomáciai erőfeszítéseinket fokozzuk. Az a benyomásom, hogy a migrációs politikáink a külpolitikán belül jelenleg nem teszik lehetővé a nem rendezett körülmények között zajló migráció kezelését. Tehát legyen bátorságunk a diplá, diplomácia szintjén is megerősíteni a külső harmadik országokkal az együttműködésünket az illegális migráció ellen. Ez egy globális kihívás ma a világban, nem csak a mi. Um, köszönöm. Pasku kollégám is mondta, hogy nagyon kemény szöveg, köszönöm szépen hogy előkészítették és bemutatták ezt a szöveget. Nagyon fontos a védelem, mindenképpen át kell építeni a szerkezetet, proaktívabbnak kell lennünk. Szerepel a multilaterális szempont, nagyon fontos a keleti szomszédság, Moldova, Grúzia és Ukrajna esetében a pozitív hozzáállás. Tehát nagyon jó tervezet ez. Nagyon fontos a pozitív párbeszéd Oroszországgal. Tehát a szankciókról remélem, hogy igazából hatékonyak is lehetnek, nagyon fontos a regionális helyi szereplők bevonása. A 11-esnél nem vagyok biztos. Az IS, az iszlám állam esetében nem tudom, hogy meddig jutunk itt el, és szerintem ezen nagyon alaposan el kell gondolkozni. A 12-essel egyetértek, tehát hogy túl kevés történik itt a bizottság részéről is, és hogyha áttekintjük a 12-es, akkor egyetértek a megszövegezéssel, tehát például a 6-os, hogy a forrásokat kombináljuk, szerintem ez túlságosan félreértelmezhető. Hát erről már volt vita, szerintem alaposabban is meg kellene nézni, na, de nagyon szimpatikus. Ennek a bekezésnek a célja, Mogherini asszony eh, nagyon világosan beszél a parlamenti dimenzióról, és uh, itt uh, a közös kül- és biztonságpolitikáról szól a 16-osban, a 18-asban, migráció tehát itt a legális migráció pozitívumait is kidomborítja, a 2021-es az energiabiztonságról szól, nagyon fontos, és szerintem itt azért foghíjas a szöveg. Itt a 23-as esetében, tehát szerintem ne Nyugat-Balkánról legyen csak szó, nem Nyugat-Balkán és Törökországról, a transatlanti kapcsolatok tekintetében eh, tehát mondjuk azt, hogy transatlanti kapcsolatok, és ne, ne történjen utalás a TTIP-re, és, és szerintem az emberi jogokról külön bekezdésnek kellene szólnia, de nem konstruktív szövegről van szó, és biztos, hogy nagyon konstruktív, pozitív választ kap majd. Köszönöm szépen, kolléganők és kollégák! Az elmúlt napok eseményei után a terrorizmus elleni harc fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az energiapolitika is nagyon fontos, az is benne van. De kíváncsi vagyok a javaslataikra, amelyeket majd benyújtanak. Az európai védelem összefüggő kérdés, már említettem, hogy az albizottság is készít majd egy jelentést, de várom indítványaikat, javaslataikat, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő kiegyensúlyozott megoldást találunk majd, és a szükséges pozíciókat is sikerül majd elérnünk. Tehát a katonai lehetőséget is meg kell gondolni, hogyha csempészetről van szó, fegyver, kábítószer csempészetről. A Frontexnek is van jelentőség a terror elleni fellépésben. Éppen ezért foglalkoznunk kell ezzel. És hálás lennék, hogyha minél hamarabb benyújtanak módosítóakat, ne várjanak az utolsó pillanatig. Akkor nagyon gyorsan tudok majd kompromisszumos javaslatokat is előterjeszteni. Vagy pedig folytathatjuk a párbeszédet, hogy megfelelő megoldást találjunk. Tehát nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nincs szükség arra, hogy 26-án vitát folytassunk, hanem megvárjuk a módosítókat 26-áig. Utána pedig a miniszter már itt van, de zárt ülés lesz. A, bocsánat, csak a második része zárt ülés. Tehát az orosz eh, nagykövetség képviselőjének el kell hagyni a termet a második részben. Ez vicc volt. Tehát Mogherini asszonynal is volt karácsony előtt egy zárt ülés, és ott a külügyi szolgálat részéről ott voltak, és ott volt az orosz követség egyik képviselője. Ez nem vicc. That's, that's a sense of humor. Na, ezt nevezem humorérzéknek. I liked it. Nekem tetszett, annyira azért mégsem. Köszönöm. Liebe Freunde, wir haben jetzt Kedves barátaim, a soros tanácsi elnökség külügyminiszterének a jelentését is. Megkaptuk a Riga szomszédsági politika, illetve Mogherini asszony álláspontját is ismerjük. Erről lesz most szó a második rész pedig zárt körben tartjuk. Miniszter úr, öné a szó. A Sandra már itt van, fényképezi. Please, the floor is yours. Well, <clears throat> thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt lehetek ma. az Európai Parlament szakbizottsága előtt. Az elnökségünk együtt kíván működni nyilván az Európai Parlamentnek, nagyra értékeljük az önök szerepét, a külügyi politika területén is. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, azért jöttem el most önökhöz, hogy a lett elnökség prioritásait elmondjam önöknek. Három fő prioritásunk van, a kompetitív, versenyképes digitális Európa. A külügyi szolgálat vezetője Margarini asszony is kifejtette már az Európai Unió globális ambícióit ezen a területen. A bővítés is fontos prioritásunk, amit mi eh, speciál külön támogatunk. Az hazám alig tíz éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Egy évtizeddel később senki nem tagadhatja a csatlakozás és a tagság előnyeit. Lettország ezért természetes támogatója a szomszédságpolitikának, a bővítésnek. De mielőtt belemennék a részletkérdéseibe a bővítésnek, valami kevésbé kellemes kérdésről szeretnék beszélni, amely most az európai nyitottság kérdését illeti a mai külügyminiszteri találkozó nagyon ö, súlyos ö, agresszió után ült össze, és valamennyiünknek szembe kell néznünk, hogy ö, Európában most már nem lehetetlen a, a szabad vélemény nyilvánítás miatt egyeseknek a megölése. Persze ez össze is hozta azokat, akik ugyanazokat az értékeket vallják, az emberi jogokat, a demokrácia elveit. A támadás összehozott minket, a párizsi nagy tömegfelvonulás európai vezetőkkel demonstrálta, hogy Európa egységes abban, hogy felveszi a kesztyűt és hajlandó szembenézni a terrorizmussal, a terrorizmus fenyegetésével de tény, hogy tennünk kell valamit azért, hogy ez így is legyen. A belga hatóságok múlt héten lelepleztek egy, egy tervezett támadást, tehát látjuk, hogy bármikor, bárhol előfordulhatnak most már ilyenek Európában, ezért a titkosszolgálat információk megosztását sokkal hatékonyabbá kell tennünk, a tagállamoknak a terrorizmus elleni fellépésüket sokkal jobban kell koordinálniuk ez a meglévő eszközök jobb használatát is jelenti, illetve új stratégiák kidolgozására is szükség van. Január 11-én már volt egy ilyen ülés, amely a jobb együttműködést, a határvédelmi együttműködést tűzte napirendre az utasadatok védelmével párhuzamosan. Tehát az a forrás, a célországok és tranzitországok jobb együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a, hogy a terroristák finanszírozását, az európai iszlám közösségekben való megjelen, megjelenésüket ki lehessen szűrni. Nemzetközi partnereink elsősorban az USA, Kanada és Ausztrália jó partnerek, és vannak olyan harmadik országok is, amelyekkel felvetük most újonnan a kapcsolatot. Új belső biztonsági stratégiát javaslunk, és a kül- és belpolitika összefogását a terrorizmus elleni harcban. Ami a bővítést illeti, önöknek nyilván ez ö, fontos kérdés, a lett elnökség programján is szerepel. A következő hat hónap során azt reméljük, hogy eh, ahol lehetséges, ott eh, tárgyalásokat kezdeményezünk, nem lesz könnyű dolgunk. Sok tagállamban érzékeny pontokat érint a bővítés kérdése. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy a bővítés volt az EU eddigi legsikeresebb külpolitikája. Stabilitást hozott azokban az országokban, amelyek beléptek, és amelyek a csatlakozásra szánták el magukat. És az EU tagság perspektívája képes átalakítani, felgyorsítani a, a politikát, a politikai reformokat. Lettországban legalábbis, és a balti országokban a 90-es években ez volt a helyzet. A bővítés az, amely révén a határok is leomlanak, és minél több tagja van az európai közösségnek, annál erősebb az, a tárgyalásokat azonban feltételekhez és érdemekhez kell kötni, az korábbi bővítések tapasztalatát fel kell használni, az egyes országokat egyenként kell megítélni. Aki gyorsabban halad előre, az gyorsabban is közeledhet az EU-hoz. Kizárólag a jogállamiság, a gazdasági irányítás hatósága és a közigazgatás átláthatósága, ha jellemzi, akkor az ország jöhet. Az Európai Unió szeretné a saját értékeit, sikereit nagy körre kiterjeszteni, és ezáltal is erősödni. De koherenseknek kell lennünk, csak akkor szabad ilyen lépésre szánnunk magunkat, hogyha a feltételek hiánytalanul teljesülnek. Szerbiával erre most van esély, és reméljük, hogy még az elnökségünk alatt megnyílik az első tárgyalási fel, fejezet, a jogállamiság érvényesülése, főleg a Belgrád és Pristela közötti párbeszédtől függ. Stabilizálnunk kell a régiót, Koszovót, és reméljük, hogy az erre vonatkozó megállapodás megszületik 2015 első fél évében. Azt is szeretnénk, hogy Montenegróval is elkezdődjenek a tárgyalások, új fejezetek nyíljanak meg, Montenegro is elkötelezett az EU integráció mellett, és megfogható lépések, eredmények vannak Montenegro legfrissebb történelmében. Ankarával is meg szeretnénk tartani a stratégiai együttműködést. Törökországgal sok a közös kihívásunk. A jelenlegi politikai kontextus sajnos nem kedvez Törökország csatlakozásának. Reméljük, hogy a csatlakozási tárgyalások nem örökre ö, szüntek meg, és ennek a perspektívája reformokat fog generálni Törökországban is. Az európai értékek hosszú távon mindenhol vágyottak. De persze nincs egység a tekintetben, hogy Macedóniával például megkezdjük-e a tárgyalásokat. A múlt decemberi tanácsi következtetések 2015-re ezt nem zárják ki. Pozitív jel ilyen szempontból, illetve hát az EU próbálja ösztönözni Macedóniát és a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedóniát erre, de ehhez persze a reformokat folytatnia kell ennek az országnak. A, kan- a ségi státuszt jogosan kapta meg tavaly az ország, és ezt is sok tárgyalás előzte meg, de most még izgalmasabb időszak jön, hogy a tárgyalásokig, a csatlakozási tárgyalásokig mi történik, az nagyon fontos. Bosznia-Hercegovinában ugyanez a helyzet, konkrét reformok megvalósítását várjuk. Realisztikusan nézve a nehézségeket is, a mi elnökségünk alatt is remélhető, hogy a stabilizáció és a társulás feltételeinek teljesítése területén előrelépés lehet majd elérni. Az önök bizottságának kompetenciája a Svájcra való kapcsolatok vitele is Várjuk a népszavazás eredményét Svájcban, a polgárok szabad mozgásával kapcsolatban. A belső piac és a négy szabadságunk rendíthetetlen értékek. Szeretnénk, hogyha a jelenlegi megalapodásunk működőképes maradna. Elkötelezett európaiként mi lettek, arra szeretnénk kihasználni ezt a hat hónapot, hogy Európát és az európai értékeket, a békét, a stabilitást Líbiában, Szíriában, Ukrajnában ösztönözzük, és a szomszédsági politika révén is, ugye Rigában lesz a keleti szomszédsági csúcs májusban, és a migrációról is tárgyalunk majd, közép-ázsiai, közel-keleti migránsok és afrikai migránsok kérdéséről is újra kell írni a bevándorlási stratégiát, és Kanadával, Japánnal, Vietnámmal, az USA-val is új megállapodásokra lesz szükség. Köszönöm, hogy fogadtak ma. Most várom az önök felvetéseit, kérdéseit, és szívesen válaszolok az utóbbiakra. Köszönöm szépen, Preda úr. <coughs> Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottság ülésünkbe, és bemutatta a lehetőnökség prioritásait. Ugyanabban a szellemben hangzottak el ezek a dolgok, mint ahogy a miniszterelnökük is beszélt a plenárison egy héttel ezelőtt. Szeretnék gratulálni az ambiciózus célokhoz. Sok sikert kívánok ehhez! Természetesen mindaz, amit most elmondott, azt egy kicsit fölkavarták a terrorista támadások, ön is említette ezt, és ez módosította az ön beszédét is. A kérdésekkel kapcsolatban egy kérdésem lenne Bosznia-Hercegovinához kapcsolódik, ez én vagyok az előadó ennek a témának. És most beszéltünk épp Szerbia és Koszovóval kapcsolatos jelentésről, a következő hónapban kerül sor majd Bosznia jelentéséről folytatott vitára. Gondolja el, hogy jelentős előrelépés történik majd az önök elnöksége alatt, hogy a következő hat hónapban, hat hónapban sor fog-e kerülni a koordinációra az újonnan megalkult hatóságok és az Európai Unió között? a brit és német kezdeményezéseket fogjuk -e követni. Lehetnek, lehet-e találni olyan eszközöket, amelyekkel ezt konkrétan lehet tenni? Gondolja, hogy még az elnökség idő lejárta előtt meg fogjuk találni ezeket az eszközöket? Köszönöm. Paldies, priekšsēdētāji kungs godata jest ministra konkurszni viszonyfőszerra. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, miniszter úr, üdvözlöm itt a parlamentben. Remélem, hogy sikeres lesz az elnökségi munkájuk. Egy kérdésem lenne. Múlt pénteken Letországban nyelvi szabályváltozások voltak. Tudom, hogy ezek belső politikai kijelentések, belpolitikai téma, ugye ez nem egy külpolitikai változás, de szeretném tudni, hogy ez a nyelvi kérdéssel kapcsolatban mi a véleménye, illetve ez és hasonló politikai tevékenységek hogyan illeszkednek a hivatalos külpolitikai vonalához Lettországnak. Tudjuk, hogy itt nem csak Lettországról van szó, hanem a az EU egészéről van szó, hiszen a nemzeti kisebbségek nagyon sok tagállamban fontosak, és itt a keleti partneri programokban is szerepel ez Grúziával, Belarusszal kapcsolatban. Mi a vélemény erről a helyzetről? Ön az elnökségi ország minisztere, mi a véleménye a nemzeti kisebbségekről? Thank you, Chair. Minister, welcome. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm itt a szakbizottságban, és sok sikert kívánok az elnökségi munkához természetesen. Engedje meg, hogy egy rövid kérdést föltegyek önnek. Rendkívül érdekes intézmények találhatók Lettországban, Rigában NATO parlamenti közgyűlés közülésen az oroszországi témával kapcsolatban is dolgozik ez az intézmény. Az Orosz Federáció propagandával kapcsolatos kérdéseiről szeretnék hallani öntől, tehát a nyugat elleni propagandáról, e, ennek a központnak a szakértelmét és a szakmai felkészültségét hogyan tudják felhasználni arra, hogy semlegesíteni lehessen az ilyen EU ellenes és más nyugati partnerek elleni orosz propagandát. Köszönöm, elnök úr. Következő kérdezném a minisztertől. A Minszki megállapodást nem hajtották végre, hiszen nincsen Kelet-Ukrajnában hatékony tűzszünet. Mit tud tenni az elnöksége alatt, hogy a Minszki megállapodást végrehajtsák. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, örülök, hogy itt van. Most a lett elnökségnek minden jót kívánok, főleg ami az a PNR-re vonatkozik, az utas adatok tárolására. Ez szerintem nagyon lényeges kérdés. Második kérdésem a keleti partnerség. 26 ország vesz részt ebben, három országnak pedig társulási megalapodása van az Európai Unióval. Tehát más státuszuk van, mint a többieknek. A többiek pedig kapcsolódnak a Vám Unióhoz, mint például Azerbajdzsán, de mondjuk úgy, hogy ez semleges terület. Mit vár a rígai csúcstól? A vízumliberalizációt, és így tovább. De milyen intézményi megoldást képzel el? Hogyan lehet a keleti partnerséget továbbfejleszteni? Tehát mit szeretne konkrétan elérni ezen a téren a rígai csúcson? amikor a tagállamok megpróbálnak a keleti partnerséggel megállapodást kötni. Köszönöm. Thank you very much, no, so, um... Köszönöm. Tehát uh, a parlamenti koordinátorokkal nagyon sokat készítettük elő ezt a látogatást, tehát most remélem, hogy szoros együttműködés lesz közöttünk. Szólt a terrorizmus elleni fellépés fontosságáról, milyen kihívások vannak ezen a téren, és biztos vagyok, hogy nem fogunk megelőző csapással élni ott, ahol fenyegetik az emberi jogokat. De nagyon fontos az, hogy a külső és a belső válaszokat összehangoljuk. Tehát ez mindenképpen egy eh, nagy kihívás, és éppen ezért sok sikert kívánunk. Támogatom azt is, amit Oroszországgal kapcsolatban mondott. Az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok javulása mindenképpen a pozitív párbeszéd eredménye kell, hogy legyen. Nem, szeretjük, nem szeretnénk azonban figyelmen kívül hagyni a nemzetközi jog megsértését látjuk, hogy milyen válságban Ukrajnában, és látjuk azt is, hogy milyen szerepet játszik Oroszország a Szíriához, Iránhoz fűződő kapcsolatokban. Két kérdésem lenne. A nemzeti szerepe is nagyon fontos az elnökségben, Európa egészét tekintve. Hogyha saját véleményét kérhetem, az LMBT emberek helyzete Lettországban szerintem nagyon fontos, nem csak Lettországban, hanem Európában is. És vannak aggódó hangok, az ön kormányzata, a pártja tekintetében, hogy nem akarják előmozdítani az LMBT emberek helyzetét. Szeretnék erre rákérdezni, hogy igaz-e ez? Másodszorban pedig változások történtek a nyelvhasználatban. Lettországban ma hallottam, hogy hogy csak lett nyelven lehet politikusok szájából hallani, tehát igazából nem csak az ön országára vonatkozik, hanem sok országra vonatkozik ez. Tehát a politikai üzenetet szeretne Oroszország fele küldeni a nyelvhasználattal? Köszönöm. Hvala Köszönöm a szót. Néhány évvel ezelőtt én voltam az első lettországi szlovén nagykövet, miniszter úr ma itt az EU tagjelölt országok előrehaladásáról volt szó ülésünkön. Állandó előadója vagyok a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniának, és hazán elismert ennek az országnak ezt a nevét, ezt a nevét ismeri el. Ma itt sokakban kétel fogalmazódott meg önben is, Macedónia tagjelölti státuszával kapcsolatban. Véleményem szerint valamennyi tagjelölt közül Macedónia áll legjobban a közös joganyag átvételével. Csak az a baj, hogy a szomszéd országban most ugye egy irracionális ö, érzelem gerjesztődött, és én a jelentésemben a lehető legsemlegesebb hangvételű párbeszédet javaslom, és a tanácsnak pedig azt, hogy a tárgyalásoknak ne elébe ne gördítsen akadályt. A tárgyalások elkezdése ugyanis sok nyitott kérdés megoldásához elvezethet, ideértve az ország elnevezésének kérdését is. Kérem tehát Önt, hogy vállaljon aktív szerepet, karolja föl ezt az ügyet, a régió stabilitását Macedónia nagyban befolyásolhatja. Második kérdésem. Ön mint az európai külpolitika vezére jelenleg, tudja azt majd garantálni, hogy az Európai Unió azokban az országokban, ahol az emberi jogokat lábbal tiporják, valamennyi lehetséges eszközzel, jogi eszközzel fellép. Marokkóra, Izraelre és Törökországra gondolok konkrétabban. Kedves kollégák! Két részből áll a beszélgetés. Az első részben a bővítésről, Ukrajnáról, Oroszországról, a külügyi tanácsról van szó. Kérem a kérdéseiket ehhez igazítsák, és akkor lehet, hogy többet megtudnak. Tehát most a bővítésről legyen szó, és hogy meg azokról a kérdésekről, amelyet miniszter úr is előterjesztett. Mi nem annak adok most szót. Köszönöm szépen, <clears throat> miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánok ennek a munkájához. Rövid leszek. Bevezető beszéde vége fele megemlítette, hogy az USA-val és Kanadával is stratégiai partnerek vagyunk, és úgy tűnik, hogy a Kanadával való megalapodás most már a véglegesedik. Ha önök is lesznek érte, akkor ez lehet, hogy az év végére tényleg megszületik. Más amerikai országokkal való tárgyalásunkat is ez befolyásolhatja, tehát ez a hat hónap nagyon fontos az EU, EU Latin Amerika csúcs szempontjából is jelentős lesz. Az EU Amerikával legszélesebb értelme vett Amerikával való kapcsolatai tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Én is szeretnék Letországnak gratulálni, és sok sikert kívánok Önöknek. Ön a prioritások között említette a bővítést, és azt, hogy reméli, hogy beindulnak bizonyos folyamatok, ellépés lesz a jelenlegi helyzethez képest. Vajon a lett elnökségnek lesz-e ereje képessége a bővítés területén megfogható eredményt elérni, ideértve a török csatlakozást is. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Miniszter úr, sok sikert kívánok önnek az elnökséghez. Nyilván mozgalmas időszak lesz ezen ön életében, de nekünk is. Remélem, hogy a hat hónap elteltével sok sikerről számolhat majd be. Miniszter úr, a sajtóban azt olvassuk, hogy ő Moszkvába készül, hogy tárgyaljon Lavrov külügyminiszterrel az orosz EU kapcsolatokról. Milyen üzenettel a zsebében megy Moszkvába, mi lesz a mandátuma, és mit fog majd az Ukrajnában zajló orosz agresszió kapcsán mondani. Ma két ö, ö, orosz zászlóaj, mint egy 700 ember kelt át az orosz-ukrán határon, 700 katona, orosz katona. Ennek a tükrében ön mit tud majd mondani Moszkvában? Köszönöm. Kukán úr? Köszönöm, elnök úr. A nyugat-balkáni bővítés. Köszönöm a bevezető megjegyzését, miniszter úr. Azt vettem ki belőle, hogy tapasztalatai szeretné fölhasználni a bővítés tekintetében. És nagyon örülök, hogy milyen egyszerű, érthető nyelven fejezte ki, hogy valamit el akar érni. Hogy mindenképpen előre akarja mozdítani a dolgokat. A jelen helyzetben amikor az elkövetkezendő öt évben nem lesz bűvítés, mert még nem készek a jelölt országok, de mindenképpen szükséges a terminológiával foglalkozni, és pedig nagyon érzékenyen kell hozzányúlni a terminológiához. Juncker bizottsági elnök azt mondta, hogy eh, itt eh, konganak a vészharangok bizonyos nyugat-balkáni országokban. Tehát mindenképpen nagyra tartom a megközelítését, és tudom, hogy nagyon nehéz lesz. Nagyon ambiciózus projektről hallottunk, de mindenképpen megérdemli támogatásunkat és segítségünket. Nagyon fontos lesz hogy Mogherini főképviselő asszonynal is szorosan együttműködjön a külügyi szolgálattal. Tehát mik a leghatékonyabb kommunikációs csatornái, hogy konkrét eredményeket érjen el? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr. Arról beszélünk, hogy hogyan lépjünk fel hatékonyan a terrorizmus ellen. Mindenképpen több pénzre lesz szükség, hogy eh, a emberek biztonságát jobban megvédjük. Tehát a titkosszolgálatokba is többet kell befektetnünk, több információ megosztásra van szükség. Programokra kell költenünk, amelyek megakadályozzák a radikalizációt, és amelyek radikalizátlanítják az embereket. Például a terrorizmus elleni harc Irakban is zajlik, ott voltam kollégáimmal, és azt láttam, hogy igazából Európa nincsen ott. A tagállamok még csak összesen hangolják a fegyverszállításaikat a pesmergáknak a tagállamok nem hangolják össze a felépésüket a humanitárius segítségben. Nincsen semmilyen együttműködés a menekültügyben, nincs együttműködés az iskolák pótlásáról, és ott a jezidákról és a keresztényekről is beszélek. Nincsenek olyan programok, amelyek segítségével vissza lehetne szerezni az elrabolt és rabszolgasorba taszított nőket. Hiszen szexuális rabszolgákká alakítják a nőket. Mindenképpen márciusban a helyi emberekkel ezt meg kell tárgyalni. És ugyanezt mondhatnánk el Líbiáról is, amely igazából a terroristák menedékhelye lett. Hol van Európa? Líbia, Ukrajna és a terror volt a külügyi tanács étlapján, és ezekről majd még szólunk. Plenkovics kolléga kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Az ukrajnai delegáció vezetőjeként nagyon érdekel, hogy hogyan használja fel az elnöksége elkövetkezendő fél évét, hogy koherensebb diplomáciai fáradozásokkal mozdítsa elő a fenntartható megoldást. a Donbassban, ahol jogellenesen, nemzetközi jogellenesen oroszok tartózkodnak. Ami pedig a bővítésre vonatkozik, szerintem nagyon fontos az, hogy vázolta. Itt egy olyan ország helyzetét, amely nem rég csatlakozott az Európai Unióhoz, és fontos, hogy az Európai Parlamentben egy ugyanaz csatlakozott tagállamnak ilyen jó lehetőségei lehetnek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm, miniszter úr, én is minden jót kívánok a lett elnökséghez beszélt a bővítésről, beszélt Törökországról, és én Boszniát is megemlíteném. Bosznia és Törökország esetében is jó lenne elérni valamilyen előremozdulást, nem tudom, mit tervez ebben a tekintetben. Most pedig azt mondta, hogy ki kell írtani a terrorizmust, és be kell vonni ebbe a muzulmán közösségeket is. A mai világban szinte minden összefügg mindennel. Azt látjuk, hogy egyre többen szenvednek a muzulmának elleni támadásoktól. Mit akar ebben a tekintetben tenni? Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, én is minden sikert kívánok a lett elnökséghez. A kérdéseim a bővítéssel függenek össze. Első. Sok pozitív jelzést hallunk Albániáról. Hogyha ez a pozitív tendencia folytatódik, akkor gondolja, hogy Albánia megnyithat néhány tárgyalási fejezetet a lett elnökség alatt? A másik pedig Izland. Két tendencia van az országban. Az egyik a jelenlegi koalíció, népszavazást szeretne, hogy ne legyen csatlakozás, ne folytassák a tárgyalásokat. A szociáldemokrata párt szeretné folytatni a tárgyalásokat, elkötelezett mellette, és hogyha nincsen népszavazás és új kormányzat lesz Izlandon, akkor elképzelhető, hogy folytatják a tárgyalásokat Izlanddal. Köszönöm. that we start. Javaslatom, hogy most kezdjük meg a zártülést és akkor ezt így pozitívan meg tudjuk oldani.